Meine sehr verehrten Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselőtársaim! Mindenkről szeretném üdvözölni Önöket. Nagyon örülök annak tudnélek, hogy eljöttek erre a ma délutáni meghallgatásunkra, amelyet a Libes Szakbizottság szervezett. López Aguilar elnökünket is üdvözlöm, aki csatlakozott hozzánk. A cyber támadások témája napirenden van, hiszen mennyi minden napi híradásban szerepel ilyen ügy. Néhány évvel ezelőtt döbbenete hallottuk volna ezt a kifejezést, amikor először ismerkedtünk a bonyolultabb számítógépek használatával, és aztán meghökkentő módon ö, mutatkoztak meg először egyrészt az előnyei ennek az új technológiának, de ugyanakkor azok a lehetőségek is, amelyeket a bűnkövetők élveznek, és amelyek bennünket fenyegetnek. Hol vannak a határai, és hol húzandók meg a határok? Hogyan válaszoljunk a kihívásokra? Ezek a kérdések foglalkoztattak bennünket akkor is, amikor ezt a híringet megszerveztük, és amikor meghallgatjuk azokat a szakértőket, akik betekintést nyújtanak nekünk parlamenti képviselőknek abba a kérdésbe, hogyan kell ezen kihívásokkal szembenézni, és milyen ösztönzőket, milyen kiinduló pontokat látunk itt. Az, az Európai Bizottság és a tanács egy irányelv tervezetet bocsátott meg ebben a témában, ezt kell megvitassuk, és a többi szakbizottságban is felmerül a téma, az ipari szakbizottságban például, hasonlóképpen, de az AFED-ben is, ahol diplomáciai ügyeket érint az államok közötti viszonyban a számítástechnikai támadások ügye. Ezért is örülök annak, hogy Krisztina Ojoland, aki az AFED szakbizottság állásfoglalásának szerzője is itt van, meg Krisztián Éler képviselő társam, aki az ITRE szakbizottságban felelős a témáért, ő is itt van, ennek is örülök. Aztán különösen örülünk annak, mielőtt, miután az Európai Bizottság részéről megszületett az irányelv tervezett, tavaly ősszel publikálták ezt, és itt van a bizottság képviselője is. Már többször tárgyaltunk vele is, és tény az is, hogy e, ez az irányelv a, 2000, a tanács 2005-ös kerethatározatát hivatott lesz, lesz hivatott felváltani, ezért öröm az, hogy a tanács képviseletében itt a lengyel elnökség tagja és részt vesz az eszmecserében. És ha ott néznek ki, eh, baloldalára asonnak, akkor Miller urat látják, aki a brit belügyminisztériumban eh, főtisztviselőként szakértője az új lehetőségek negatív betületeinek, mármint a cyber támadások és csalások kérdéskörének. A az év elején az Európai Parlamentben tárgyalunk az irányelv kialakításáról, egyes szakbizottságokban belső ülések is voltak már az árnyékelőadókkal, a tanács aztán júniusban megállapította előzetes állásfoglalását ezzel kapcsolatban, és olyan kérdéseket is felvetett, amelyekről beszélnünk kell először is a szájbertámadások megbüntetése, vajon az intézkedések láncolatában az utolsó elem kell legyen a büntetés. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben lehet és kell minimum standardeket létrehozni, és milyen preventív intézkedéseket lehet, illetve kell az irányelv révén mozgásba hozni. Másodszorban a műszaki fejlesztés révén olyan területek is megnyíltak, amelyekkel eddig nem foglalkozott a szabályozás, például a cloud computing jelenségére is ki kell terjeszteni a szabályozást. Harmadsorban milyen szürke áll, zónákat kell, hogy érintsen majd a mm, szabályozás, például az, a biztonsági informatikai cégek tevékenysége és azok ügy, ügymenete, ügyvitele mennyiben fedhető le ezzel. Örülök annak, hogy igen nagy számú szakértőt hívtunk meg, a cyber csalások szélesebb körű témában, illetve a konkrét szabályozási témában. A meghallgatás struktúrája következőképpen alakul először az egyes panelt hallgatjuk meg, Ojoland vezeti majd be, ez a nemzetközi, közösségi és tagállami hatáskörök szétválasztásával fog foglalkozni az első panel. Azzal, hogy milyen szinten kell szabályozni. Másodszorban milyen felelősségeket és prevenciós intézkedéseket kell, hogy az ágazat ellásson. A harmadik panel pedig az együttműködés erről szól, a negyedik panel pedig az adatvédelmi és jogbiztonsági kérdésekkel foglalkozik majd. A közte lesz majd lehetőség kérdéseket feltenni. Kérek mindenkit, hogy tényleg kérdéseket tegyen föl, ne hosszú nyilatkozatokkal éljen. Megállapodtunk arra, arról, hogy a szakértők mondandóját akarjuk meghallgatni. Ha egymással eszmét akarunk cserélni, arra majd lesz más alkalmunk és fórumunk. Nem most a meghallgatás használjuk fel erre. Most a szakértőknek adjuk meg elsősorban a szót, és a nekünk adott időben valóban csak kérdéseket tegyünk fel. Minden szakértő 10 percet kap előadására, a képviselők egy-egy percet a kérdésekre. Most pedig Krisztina kollégámnak adom meg a szót, hogy az első panelt megnyissa. Thank you so much, uh, Monica. Köszönöm szépen, Monika. Halmayer asszony uh, hívott meg ma engem ide, és ezt köszönöm, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves vendégek. Nagyon örülök, hogy itt uh, üdvözölhetem az Európai Parlamentben önöket. Nagyon fontos témát és nagyon aktuális témát fogunk ma tárgyalni. Az Európai Unió jelenlegi folyamataiban, globális szinten és a tagállamokban is fontos szereppel bír ez a téma. Mint már hallották, a meghallgatás első panelének én leszek a moderátora. Észtországból érkeztem, sok szakértő van jelen. Tudják, hogy 2007-ben Észtországban egy körű internetes támadás, hacker támadás történt, amit akár kiberháborúnak is nevezhetünk és a többi tagállamokkal, illetve a NATO tagállamokkal is megosztottuk a tapasztalatainkat, és nagyon érdekel, hogy az önök véleménye szakértőként, résztvevőként ma délután mi lesz. Meggyőződésem, és remélem, hogy sok mindenki és sok intézmény az Európai Unióban osztozik ebben a meggyőződésemben, hogy ezen a területen nagyon szoros együttműködésre van szükség, és nem csak együttműködésre, hanem harmonizálásra is. A jogszabályokat egységesíteni kell, és a tevékenységeinket is a stratégiai infrastruktúrák védelmében. Ezen túlmenően az is szükséges, hogy összehasonlítsuk, megosszuk és végrehajtsuk a legjobb bevált gyakorlatokat, amelyek eddig felmerültek a tagállamokban rövid bevezetőm utolsó megállapítás arra vonatkozik, hogy nem csak ebben a szűk gondolatkörben kell gondolkodnunk, amit ma tárgyalási témánkul választottunk, vagyis az információs rendszerek elleni számítógépes támadások, hanem készen kell állnunk arra is, hogy egy sokkal magasabb szinten, globális szinten gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet szabályozni ezt a területet, akár az Európai Unió határain kívül is, és milyen kezdeményezésekkel, proaktivitással szerepelhet az Európai Unió nemzetközi szintéren ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen a szót. És most át is adnám a megszólás lehetőséget az elnök asszonynak. Köszönöm, és most Beratinski úr kapja meg a szót. Thank you very much, uh, Madam Chair, for inviting the Commission. To... Köszönöm szépen, hogy a bizottságot meghívta erre a meghallgatásra kollégámat helyettesítem, illetve egy kicsit hiányolom, hiszen ő volt felelős az információs rendszerek ellen számítógépes támadásokról szóló kezdeményezésért. Az Észtország elleni támadás szolgáltatott alappal ennek az intézkedésnek a kidolgozására, Elsősorban erre fogok összpontosítani, nagyon sok szakértő előadónk van, úgyhogy a, a többi számítógépes bűnözési formáról nem is tennék most említést. Nyilvánvaló, hogy növekvő fenyegetettséggel nézünk szembe a számítógépes támadások területén. Az IACTA, az Europol szerve megerősítette, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre inkább az internet felé fordulnak, és eh, itt próbálnak különböző bűncselekményeket, számítógépes bűncselekményeket eh, elkövetni. Az irányelv eh, célja pontosan ezek visszaszorítása, olyan támadások visszaszorítása, amelyek az EU-n belül indulnak, illetve amik az EU-t célozzák. Ezt megpróbáljuk bűnügyi büntető törvény kell megoldani, illetve hatékony monitoring rendszerekkel, adatgyűjtéssel. Ennél is konkrétabban arról van itt most szó, hogy növelni kell a büntetőjogi szankciók mértékét, eddig ezek nagyon alacsonyak voltak, illetve új súlyosbító körülményeket vezetnénk be. Először is maga a bootnet használata a jelentett veszély miatt a javaslatunk alapján súlyosbító körülmény lesz. Másodszor az úgynevezett spoofing támadások, ahol a támadó valaki másnak az identitását használja a család módon, ez is egyébként egy egyre terjedő gyakorlat, vagy egy olyan e-mail küldése, amely olyan mellékletet tartalmaz, amely különböző személyes adatokat kér be. Bemutattunk ebben a javaslatban a tagállamok által benyújtható kérelmet, amikor kérik a támadásokra való válaszadást 24 órában napi 7, 7, 7 napon, és tudjuk, hogy ez a válaszadási mechanizmus még a gyakorlatban nem működik sok esetben, Végül pedig, mivel tudatlanok voltunk azzal kapcsolatosan, hogy milyen nagyságrendű ez a probléma, olyan helyzetekben, amikor előfordulnak a számítógépes támadások, adatgyűjtést kezdtünk a tagállamok bevonásával a számítógépes támadásokról. Az is nagyon lényeges, hogy pontosan tudjuk, hogy ez nem egy átfogó válaszadás a számítógépes támadásokra, ez a törvény, ez a jogszabály. Ez csak bizonyos eszközöket ad, hogy az Európai Unió szintjén kollektív módon jobban tudjunk választ adni a számítógépes támadásokra, a belső biztonságra vonatkozó stratégiát novemberben fogja el, illetve az erre vonatkozó közleményt a bizottság. Az öt legfontosabb célkitűzés egyike volt a számítógépes támadásokkal szembeni védelem. Egy európai számítógépes bűnözési központot hozzanak létre, illetve PPP kezdeményezéseket és hasonló intézkedéseket tennénk ezen a területen. Ebben a jelenlegi feladatvállalásban, amelynek egyébként remélhetőleg a, a központ kialakítása lesz az eredménye. Ezzel kapcsolatosan felmerült már az a kérdés, hogy mi a megfelelő szint, az EU-s szint, a tagállami szint ilyen esetben. A bizottság jelenleg egy megvalósíthatósági tanulmányt készít, és megpróbálunk bizonyos kérdésekre választ adni, hogy például hol legyen ez az európai cyberbűnözési, bűnöldözési központ, milyen kapacitásai vannak a tagállamoknak, és hogy összességében hogyan tud a leginkább reagálni a bekövetkező támadásokra. Ezekre a kérdésekre kell majd részletes választ találnunk. Megemlítenék néhány további kérdést is, amelyek valószínűleg szoba kerülnek a mai napon. A, az Európai Bizottság belügyi főigazgatósága számára nagyon lényeges, hogy hogyan tudjuk javítani az a bűnöldözés hatékonyságát Európai Uniós szinten, és évek óta a bizottság részt vesz innovatív megközelítések kialakításában, számítógépes támadásokkal kapcsolatosan is. Egyre inkább szükség van arra, hogy a különböző világokat összekössük, tehát egyrészt a bűnüldözést, másrészt a magánszféra szereplőjét, a harmadik oldalról a számítógépes szakértőket, amelyek vagy a közszférában vagy a magánszférában működnek, de a bűnöldözésen kívül. Erre az együttműködésre szükség van a hatékony válaszadáshoz, és persze feltárjuk eh, a központ kialakítása keretében, hogy hogyan tudjuk ezeket az infrastruktúra elemeket megfelelően összekötni és összehangolni. Az internet kormányzása, ez nagyon fontos kérdés. Ez a tagállamokon, sőt az EU-n is túlmutat, de nagyon lényeges kérdés, hogy ezt a szabályozást megfelelően hajtsuk végre, kiegyensúlyozva a különböző érdekeket, egyrészt a szabadságot, az információ szabadságát, másrészt pedig a biztonság és a megbízhatóság kérdéseit. Az egyik dolog, ami a napi rendünkön van, a büntet, a bűnyi reagálások, olyan ajánlások, amelyeket nemzetközileg is támogattak a különböző Európai Uniós intézmények. Most az EU, az USA számítógépes támadásokkal foglalkozó munkacsoportjának a napirendjén is szerepel. Van még egy nagyon lényeges kérdés számunkra, különböző intézkedések, a gyermekpornográfia, az internetes gyermekpornográfia elleni fellépésben egy irányelv tervezetet készítettünk ezzel kapcsolatosan. Ez egy nagyon fontos együttműködési terület a magánszférával, a civil társadalommal, a Biztonságosabb Internet című program felelős ezért ezt az információs társadalom főigazgatóság irányítja. Nagyon sok releváns intézkedést tervezünk tehát egyfajta átfogó reagálási szerkezetben. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon lényeges, hogy miközben olyan témákról beszélünk, amelyek az irányelv jövőjét taglalják, ezen a területen ne próbáljunk mindenre megoldást adó csodaszerről álmodozni, hanem próbáljuk össze állítani ennek a válaszadási rendszernek a különböző elemeit, különböző intézkedéseket, jogszabályalkotási és egyéb intézkedéseket, amelyek döntő jelentőségűek lehetnek az Európai Unió fellépése, hatékonysága és hatásossága tekintetében. Azt hiszem, hogy kiismerítettem az időkeretemet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paratinszki úr, ezt a, ezeket a bevezető megjegyzéseket, és meg felvázolták a további eszmecsere kereteit. Természetes az, hogy az Európai Parlament e területen támogatja az Európai Bizottság erőfeszítéseit a cyberbűncselekmények elleni szabályozás erősítésében. Ez közös érdek. Most pedig megadom következő hozzá előadónknak a szót, aki a lengyel elnökséget képviseli, Mihály Fila úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Holmájer asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm a meghívást a meghallgatásra, ahol a lengyel elnökséget képviselhetem és bemutathatom a tanács nézeteit a cyber bűncselekményekkel és azokkal szembeni biztonság kérdéskörében. A bizottság megküntette a dolgomat, mert egy sor intézkedés már bemutatott. Ahhoz nem kell meghallgatást szervezni, hogy belássuk, hogy a fenyegetés egyre nő, a határon átnyúló fenyegetés is, és ez gyors és átfogó megközelítés és választ kíván meg az Európai Uniótól. Azt is szeretném aláhúzni, hogy a tanács az Európai Bizottság javaslatát átfogónak tekinti, a digitális agenda Európa számára és a vonatkozó stratégia, valamint egy sor intézkedés, amelyek mostani, most vannak a tanács napirendjén, egy sor területet ölelnek fel, mint például az EU Cybercrime Központ létrehozásának gondolata, és ezt mind az illetékes bizottságokban tárgyaljuk, a tanács körében. Új stratégiai prioritásokat tervezünk elfogadni ez év októberében, tehát mindez küszöben áll. És mint következő lépés és műveleti cselekvési terv, e stratégia keretében is ö, kiadásra kerül még ez évben. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha végre hatékony intézkedéseket hozunk, az erősíti majd az EU válaszadási képes, képességét ezen bűncselekményekkel szembeni harcban, illetve azok megelőzésében, valamint a már megtörtént bűncselekmények megbüntetésében. Az információs rendszerek elleni támadásokkal való szembenézés, válaszadás nagyon fontos eleme az egész stratégiának. És ezért úgy gondolom, hogy a büntetés a, a válaszadás láncolatában az utolsó elem kell legyen. Meg kell határozni a bűncselekmények típusait, kiszabni a megfelelő bünke, büntetéseket, a súlyos körülményeket meg kell állapítania a jogszabályoknak, és mindazon bűncselekmények körét, amelyek ebbe a, az elkövetési körbe esnek ahogy azt az Európai Unió szerződésének 93. cikke is tartalmazza, világos célmeghatározásra van szükség, és pontos meghatározásokra. Ahogy önök is tudják, és ahogy már elmondották, a tanács nagyon intenzív vitákat folytatott a magyar elnökség igésze alatt is már e kérdésben. Éppen ma ünnepeljük az évfordulóját, október 4-ének, annak a bizottsági tervezetnek, amely alapján egy általános módszertan sikerült 2011. júniusára kiérlelni a tagállamok között ebben a kérdőben. Csak hogy átérezzék, mi volt a tanácsi munka irányító elve, irányadó elve ebben a munkában, négy pontot emelnék ki. Az első gondolat az volt, hogy a bizottság javaslatának logikáját fenntartsuk, és foglalkozzunk különösen a nagy volumenű támadásokkal, amelyek botneteket alkalmaztak, alkalmaznak. Ugyanakkor a tagállamok jogrendszerének különbözőségét is figyelembe kell venni. A második feladat, hogy a büntetések közötti egyensúlyt fenntartsuk, és a bűncselekmények körét megállapítsuk. Ebben az is szerepelt, hogy kisúlyú szabálysértéseket, bűncselekményeket kizárjunk ebből a körből, ugyanakkor meghatározzuk a megfelelő büntetéseket. A harmadik elv, hogy technológiai szempontból semleges nyelvezetet tartalmazzanak a jogszabályok, amennyire lehetséges. Világos, hogy a cyber támadásokat illető technológia nagyon gyorsan változik. Annak nem csak értelme van, hogy olyan jogi rendszereket, eszközöket hozunk létre, amelyek már elavulnak, mielőtt hatályba lépnek, a technológiai fejlődés lehagyja őket. Ezért igyekez, törekedtünk arra, hogy a definíciók, és általában az egész jogi eszköz a leg, technológiai szempontból legsemlegesebb szövegezéssel készüljön el. Végül, de nem utolsó sorban, az volt a cél, hogy a már a cybercrime egyezmény, ezért budapesti egyezmény szövegével, ez az Európa Tanács eszköze, jogi eszköz, ezzel hogy leginkább összetartó legyen a mi szabályozásunk. Várjuk ezek fényében az Európai Parlament együttműködését, a irányelv tervezet jövőbeli kifejtésében. Köszönöm. Köszönöm, Pilám úr, a magyarázó jelentést az EU elnöksége nevében. Most pedig a következő előadónknak adjuk meg a szót Chesson Miller, Justin Miller úr, aki a számítógépes bűnözés szakpolitika vezetője az Egyesült Királyságban a belügyminisztérium berkeiben működik ez a, az osztály. Köszönöm. Először is köszöntet mondok Holmájer asszonynak a mai meghallgatás megszervezését. Mindannyiunk számára fontos témáról van szó, és az LK kormány számára mindenképpen fontos ez a téma. Egész röviden szeretném ismertetni, hogy az EK mit lát helyes feladatmegosztásnak. Gyorsan áttekinteném azt is, hogy az EK hol látja a legégetőbbnek a számítógépes bűnözést, ez egyébként az én területem, ezt komolyan veszük. Az EK kormány 650 millió fontot allokált erre a tevékenységre azért, hogy a számítógépes teret az EK-n belül védje, és ha szükséges, jogi válaszokat adjon a felmerülő problémákra. Mindannyiunk felelőssége a problémák orvoslása, legyen az a szolgáltatások terén, vagy csak szórakozásból, vagy pedig a kormány tevékenységéről legyen akár szó, úgy látjuk, hogy a kormány, a civil társadalom, általában a társadalom, stb. szerepet kell, hogy játszani itt azért, hogy a számítógépezés biztonságos legyen. Nemzetközi felelősségünk is van, mert ez nemzetközi bűncselekménynek számít, és tudjuk, hogy minden szinten együtt kell működnünk, kormány, civil társadalom és a bűnüldöző szervek. mi a specifikus nemzeti felelősségi kör. Először is úgy gondoljuk, hogy minden országnak megfelelő jogalkotási választ kell adnia erre a problémára, képesnek kell lennie ahhoz, hogy a számítógépes bűnözéssel foglalkozzon, megfelelő joganyag, megfelelő büntetések, beszéltünk arról, hogy az irányelv itt segíteni fog, és mindenképpen támogatjuk az itt elfogadott megközelítést. Nem csak a nemzeti jogszabályok segítenek, hanem a rugalmasság is adott kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezt kihasználjuk a különböző nyomozatoknál, vizsgálatoknál, a bűnöző szervek esetén, és a megfelelő bizonyítékok összegyűjtése szempontjából igen nehéz terület, ez nem könnyű a bűnüldözésnek ezzel megküzdenie, sem a jogkövetésnek. Ezt láttuk az elmúlt években, és azt is tudjuk, hogy általánosá kell tenni az ismereteket arról, mi az, hogy számítógépes működés, bűnözés, és milyen formái vannak ennek, például a határon átnyúló formák a bűnöldözés és a jogalkotási eh, válasz, a jogkövetés fontos, hogyan tudjuk ezt legyőzni, és hogyan tudja, tudja, tud ezen osztozni a kormány, a bűnüldözés és a nagy nyilvánosság azért, hogy védjék magukat. A partnerség elvét fogadjuk el, a kormánynak megvan a saját eh, tevékenysége etéren együtt kell dolgozni a civil társadalommal. Fontos számunkra ez a partnerség, ami pedig a nemzetközi területet illeti. A budapesti egyezmény alapján folytatjuk a nemzetközi együttműködést és az említett EU irányelv alapján is. Üdvözöljük azt a munkát, amelyet etéren az Európai Unió végzett. Az nagyon és úgy éreztük, hogy az első irányja megjelenésekor, hogy ezt magunkévá kell tenni, és ezt nemzetközi programmá kell tenni. A belügyi igazságügyi tanács júniusban fogadta el, állapodott meg az irányelben. Hálásak vagyunk a magyar elnökségnek, hogy ezt szorgalmazta. Az EU legfontosabb szerepe az egyik a koordinálás. Az EU-nak a koordinációs szerepre kell összpontosítania itt a bűnüldözés esetén, ahogy szó volt a számítógépes bűnözés központjának létrehozásáról. A másik a privát és magán partnerség szorgalmazása és a civil társadalom a különböző önkormányzatok bevonása is igen fontos, és úgy látjuk, hogy az EU nagyon jelentős munkát végzett az USA-val való együttműködés terén. A bizottság kitűnő munkát végzett e Szeretnénk, hogyha a budapesti egyezményt minden tagállam magáévá tenné. egy gyors összefoglalót engedjenek meg. Mint mondtam, erősen, erőteljesen támogatjuk azt, hogy nemzetközileg kell dolgozni, munkálkodni a számítógépes bűnözés visszaszorítására. Más tagállamokkal együtt működünk az európai intézményekkel, más országokkal is. Hálásak vagyunk az EU-nak az, hogy ezt a kérdést szorgalmazza novemberben kezdődött ez a munka, és reméljük, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni a kormány, a civil társadalom és egyéb érdekelt felekre. Holmájer asszonynak pedig köszönetet mondok azért, hogy elmondhattam az EK álláspontját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miller úr, hogy megosztotta a saját tapasztalatát, az ország és az ön nézőpontját, most pedig átadom egy észt szakértőnek, Kelly Klirmáklárnak a szót, aki az egyik NATO intézmény részéről foglalkozik a kérdéssel. Jó napot kívánok! Az ész kormány álláspontját szeretném ismertetni, és azt is, hogy hogyan készülünk a számítógépes támadásokra. Először is elmondanám, hogy mi történt 2007-ben és 2007 óta. 2007-ben nagy léptékű, politikailag motivált számítógépes bűnözésnek voltunk áldozatai, mi magunk is, és nem volt megfelelő nemzetközi mechanizmus arra, hogy kisegítsen bennünket ebben a helyzetben. A számítógépes szakemberek más országokból segítettek Észtországnak a 2007-es támadások idején azért, hogy koordinált választ adjunk erre. Ez sikeres volt, így helyileg otthon felkészültünk, és a nemzetközi támogatást is mozgósítani tudtuk a három hét alatt. A legfontosabb tanulság a 2007-es támadások alapján a következő. Egy minden országnak működő állami és privát partnerséget kell megvalósítania, és védelmi rendszert a számítógép alkalmazását illetően megfelelő mechanizmusok, jogi és egyéb eszközök kell, hogy létrejöjjenek e célból. Továbbá a nemzetközi koordinálás, együttműködés kulcsfontosságú, hogyha a jövőben hasonló támadásoknak leszünk kitéve. 2007 óta nagyon sok fejleménynek voltunk tanúi a számítógépes biztonság terén. Nagyon sok kezdeményezés történt, és hogyha megengedik, tágabb értelemben elmondanám, hogy a többi nemzetközi szervezet mit tesz a számítógépes biztonság terén, és mi az EU álláspontja szerepe ezzel kapcsolatosan. A számítógépes kezdeményezések gombamódra szaporodnak azóta, és mindegyik nemzetközi szervezet megtalálta maga helyét a számítógépes biztonság területén. Nem kezdem az EU-val, mert az EU beliek sokkal jobban ismerik az EU kezdeményezéseket, de ENSZ szinten kezdeném. Igen, heves vitánk volt a az ENSZ-ben, a Leszerelési Bizottságban néhány határozat is született a tájékoztatás biztonságát, számítógépes információ, tájékoztatás, bűnös célokra való felhasználása témájában. Enszveli szakértők nagyon sok kérdést megoldottak nemzetközi jogi szempontból. Most azt láthatjuk, hogy a nemzetközi jog, amely a nemzetközi alkalmazását eh, szabályozza erő alkalmazása más országok ellen címmel. Ezt eh, a számítógépes eh, támadások esetén is alkalmazák, vagyis a nem lehet civil társadalmat vagy civil infrastruktúrát megtámadni a számítógépes téren belül. Valamint az országoknak tartózkodniuk kell arra, attól, hogy a számítógépes teret bizonyos célokra használják, mert néhány ország szeretne számítógépes háborút folytatni, és a megfelelő technológiával, jelenlegi technológiával ezt ki kell védeni. Erőteljesebb kontrollt hajtanak végre egyes országok a saját lakosságuk ellen ezen a jogcímen, de mi a nyugati demokráciák ezt nem toleráljuk, beleértve az usa és más európai országokat is. Második konklúziója ennek az ENSZ jelentésnek az volt, hogy az országok önvédelme megengedett az ENSZ kárta alapján, a számítógépes téren belül. Most tovább lépek, a NATO két szakpolitikát fogadott el a NATO országokban a katonai infrastruktúra védelmére. A NATO nem -e irányzott elő külön politikát a civil infrastruktúra védelmére. Ezért a NATO a kollektív védelmet fogja alkalmazni, de mindez politikai döntés függvénye. Vagyis nem tartja úgy a NATO, hogy a számítógépes támadás egy fegyveres támadással egyelő, de még erről politikai döntést fognak hozni, ha nagyobb konfliktusok vannak, és hogyha a számítógépes támadás is megvalósul, akkor megfelelő választ kell erre adni, kollektív választ. Az, az EBS e olyan szervezet, amely soft law választ adott, tehát puha jogi választ, vagyis bizalomépítő intézkedéseket talált szükségesnek azért, hogy a véletlen az, arra az esetre, hogyha egyes országok szándékait véletlenül rosszul számítanák ki. Éppen ezért két-három éven belül ki kell dolgozni ezt a bizalomépítő intézkedéscsomagot, és ezt az EBSZ e megteszi. Az Európa Tanácsnak fontos jogi eszköze van, mert célja, hogy a résztvevő országok jogi rendszerét harmonizálja. Fontos elveket követ a számítógépes bűnözés elleni hazban. Ez már tíz évvel ezelőtt megtörtént, más nemzetközi egyezmény nincs, de hogyha az Európa Tanácsi Egyezményt az összes ország elfogadná, akkor ez nagyon nagy vívmány lenne. Azután a, az OECD is foglalkozott ezzel, kritikus gazdasági infrastruktúra védelem jegyében foglalkozott a témával. Jó ajánlásai vannak, és jó dokumentumai arról, hogy egy ország hogyan védheti a számítógépes rendszerét nemzetközi kezdeményezések voltak, és ezek közül az EU a legmegfelelőbb szervezet arra, hogy a számítógépes biztonsági kérdéseket saját eszközein, politikáin belül megvédje a közös gazdasági, a közös biztonsági pillért föl lehet használni, és megfelelő jogalkotási jogköre van az EU-nak. Nincsen más olyan szervezet a világon, amelynek ilyen mandátuma lenne ahhoz, hogy a számítógépes bűnözés kérdéseit megoldja. Nagyon örülünk, hogy már 2009-ben az Információs Társadalom Főigazgatósága a kritikus infrastruktúra védelmében szakpolitikát dolgozott ki, és most már a készültség, az információ megosztás létezik. A belügyi főigazgatóság remek joganyagot készített, erről beszélünk ma. Ez előrelépés, és több más kezdeményezést is tett az EU. De ami hiányzik az EU-ban, az az átfogó kép arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a számítógépes bűnözéssel kapcsolatosan. Ami pedig a jelenlegi jogalkotási tervezetet illeti. Ez nagy előrelépés a tagállamok válaszainak harmonizálása a büntetéssel egyetemben. Ez nagyon nagy elrettentő erő az összes számítógépes szervezet számára. Némelyik erősebb, mint a rendőrség néhány EU tagállamban. Ezért sok mindent kell tenni hazai és EU szinten azért, hogy a jogkövetést, jogalkalmazását és a nemzetközi együttműködést erősítsék. Ha megengedik, javasolnék valamit. Ha az EU ellenőrzési rendszer tudna előirányozni azért, hogy ezeket az elképzeléseket megvalósítsák EU szinten. Ami az állami és magán partnerséget illeti, az előttem szóló erről beszélt. Fontos a, az állami és magán partnerség megvalósítása, főként EU szinten. Az usa valami hasonló történt, nekünk ezt követnünk kellene. A nagy európai cégek naponta célpontjai támadásoknak gazdasági veszteségük van emiatt, és nekik vannak meg a legjobb információi arról, hogy milyen támadásokról van szó, és kik hajtják ezt végre. A magán ágazatnak nagyon sok információja van erről. Tagállamok szerepe, hogyha ez a mechanizmus működik, akkor az EU sokkal biztonságosabb hely lesz. Szóltam már az EU gyakorlatokról, számítógépes biztonság terén. A CIIP eh, joganyag még nincs meg EU szinten, csak egyes részei léteznek. Nem tudom, hogy mennyire hatékonyan sikerült ezeket átvenni, de most ez nem tárgya a vitának, viszont itt lehet tovább fejleszteni. Ami a külső kérdéseket illeti azok a tagállamok, amelyek nem tudják megengedni maguknak ezeket a védelmi rendszereket, és pénzügyi más eszközökre van szükségük. Nos, egy hajón evezünk mindannyian, és az EU szomszédjai figyelembe kell venni nekünk, fejlett gazdaságokkal, fejlett gazdaságoknak el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk segíteni a kevésbé fejlett országokat a kapacitás kiépítésében, mert végső soron majd minket fognak megtámadni, hogyha hagyjuk, hogy a számítógépes bűnözők szabadon garázdálkodjanak a világban nagyon sok más dolgot is tehet az EU, beleértve a saját számítógépes biztonságának erősítését, az intézményei, az információi erősítését. Mindannyian jó irányba haladunk, és az észt kormány nevében nagyon örülök annak, hogy a számítógépes biztonság fontos témává vált Brüsszelben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az igen kimerítő beszámolót arról, hogy hogyan is dolgoznak a nemzetközi szervezetek ezen a területen. Nyilván az Európai Uniónak figyelembe kell venni ezeket a szempontokat is, hiszen mi is része vagyunk ezeknek a szerveződéseknek és közösségeknek. A következő felszólalónk ebben a panelben Mihály Szalevszki úr, aki megosztja velünk tapasztalatait, Lengyelországból, illetve a lengyel rendőrség részéről. Good afternoon, lady. Jó napot, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Nemzeti Rendőrparancsnokság keretében nálunk működik egy kiberbűnözési osztály, és szeretnék beszámolni arról, hogy nálunk eh, mindez hogyan is működik, és hogyan küzdünk eh, az internetes bűnözés ellen. Az első szervezet, amelyet létrehoztunk ezen a területen, 1996-ban jött létre. Azóta dinamikusan bővültek ezek a fenyegetések, fenyegetettségek, és a társadalom elvárásai is eh, arra mutatnak, hogy hasonló egységeket, főosztályokat létre kellett hoznunk a rendőrségen belül és más szolgálatokon belül is. Egy évvel ezelőtt, egészen pontosan 2010. június 1-én létrejött a rendőrségen belül a kiberbűnözés osztály. Itt látható a szervezeti felépítése a mi osztályunknak 26 tiszt dolgozik ezen a területen, vagyis az internetes bűnözés ellen. Ezek a fő feladatai a, az egységünknek. Fel kell tárnunk a legfontosabb kockázati területeket. Együtt kell működnünk a számítógépes eh, hálózatok adminisztrátoraival, gazdáival, illetve a távközlési szolgáltatókkal és egyéb hálózati szolgáltatókkal. Az is feladatunk, hogy meghatározzuk eh, a eh, belföldi és az nemzetközi bűnöldözési szervek számára, hogy milyen technológiákat alkalmaznak az elkövetők. Továbbá az is feladatunk, hogy új eszközöket dolgozzunk ki, a kiberbűnözés elleni fellépés érdekében, illetve javítsuk az együttműködés színvonalát más intézmények adminisztrátoraival, illetve a más bűnöző szervekkel való együttműködésben. Ezek a jogalapjaink. Ezen az alapon dolgozunk a rendőrségi törvény, a távközlési törvény, az elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény, a büntető törvénykönyv, illetve a büntetőjogi eljárási törvénykönyv. Ezek a törvények a, a jogalapjaink, ezek alapján eh, lépünk fel a kiberbűnözéssel szemben. Az Európai Uniós irányelveket is átültettük, ezekben a jogszabályokban. Sorry, I have problem with my presentation. I don't know why. Okay. Uh, these are our expectations about, uh... Ezek az elvárásaink a jogi rendszerrel kapcsolatosan. Életünk egyre több területén kapcsolódik a kibertérhez, és a rendőrségi tisztek, a, illetve a bűnöldözői szervek is lépést kell, hogy tartsanak ezekkel a fejleményekkel, megelőző, illetve bűnöldöző fellépésekkel olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűnöldözési szervek hatékonyan léphessenek fel és hathatósan, illetve pontosan és technológia neutrálisan kell meghatározni a kiberbűnözéssel kapcsolatos fogalmakat, és megfelelő szankciókat kell kidolgozni. Szeretnék beszámolni néhány sikeres vállalkozásunkról, illetve a legfontosabb esetekről, amelyeknek a feldolgozásában részt vettem az elmúlt év óta. Vírus támadások, illetve víru, va, verszerverek működtek a Varsói Egyetemen. Egy olyan berendezést használtak, ami az Európai Verz Központnak a háttértára volt, és körülbelül 150 terabájt lemez tárolóhelyet fedeztünk fel, és foglaltunk le. Egy másik sikerünk a központi nyomozati irodával való együttműködésben történt emberi szervekkel kereskedtek, és ilyen ajánlatokat tettek fel az internetre, és több mint 121 felhasználót derítettünk fel, akik emberi szerveket próbáltak eladni az interneten. Erről tájékoztattuk a nyomozati irodát. Mindezeken túlmenően van egy külön egységünk, amely más rendőrségi egységekkel dolgozik együtt, illetve működik együtt, és a tevékenységeinek köszönhetően rábukhatunk olyan információkra, amelyek robbanó anyagok és robbanó szerkezetek elkészítéséhez nyújtottak iránymutatást az interneten, ezt is a központi nyomozó irodával együttműködésben eh, végeztük ezt a feladatot. Több mint 22 eh, internet felhasználót eh, kapcsoltunk le, hogy így mondjam. 2006 óta részt vettünk több mint 30 nemzetközi műveletben, amelyeknek a célja a gyermekpornográfia elleni fellépés volt. Ezek e- eredményeképpen több mint 1380 internetfelhasználót azonosítottunk, akik gyermekpornográfiával kapcsolatos anyagokat terjesztettek az interneten, és majdnem 400 ilyen felhasználót bíróság elé is tudtunk állítani. Hangsúlyoznom kell, hogy számunkra nagyon fontos büntetés, bűnöldözési szempontból, hogy az Európai Parlament elfogadta az adat nyilvántartási irányi, irányelvet, és ez nagyon lényeges számunkra, hiszen ez alapján tudtuk beazonosítani az érintett felhasználókat, és megtalálni, hogy hol is vannak. Ez a bűnözés szempontjából nagyon jó megoldás. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szalevszki úr hogy ismertette velünk a lengyelországi tapasztalatokat, most pedig Holmeier asszonynak, asszony kérése alapján, Holmer asszony alapján most a kérdések, megjegyzések előtt nyitom meg a teret, 20 percünk az első 20 percünk letelt, tudnélik. Úgyhogy kérem, hogy aki feltesz kérdést, mutatkozzék be, azt is mondja meg, kinek címzi a kérdést, vagy kinek a mondandóját szeretné kommentálni. Kérem, jelentkezzenek. Önél szó. Andrew, Andrew Brands Nagy-Britanniából. Voltak épp bármelyiküknek címzem. Nagyon fontos a cyber bűnözés elleni harc, ám az utolsó hozzászóló kivételével igazából senki sem kezdett meghatározni, miben áll ez pontosan. Azt javaslom, hogy kategóriák alapján definiáljuk, nem tudom, egyetértenek-e kategóriák alapján, először is a gazdasági bűnelkövetők, akik vagy csalást, vagy lopott árut kínálnak interneten, aztán az internetes műkedvelők, illetve politikai rezsimek visszaélése, a harmadik kategória az embercsempészek, gyermekpornográfia, és a negyedik pedig a terrorista oldalak. Tehát ez a négy fő kategória, melyeket mindenki elfogad, mint a bűn üldözés céljai, és talán a spyware, tehát a gazdasági vagy, vagy kémkedés, vagy újságírói kémkedés, a spam lehetne egy következő, de nem túl súlyos kör. Aztán van egy még egy kategória, amely ellenmondásos lehet. A kérdés, hogy azon politikai rendszerek, Irán, Venezuela, Észak-Korea, nem a legvonzóbb úti célok ezek. Nos, ezen rezsimeknek a weboldalai, általuk fenntartott weboldalak, olyan ezek lehetnek -e a bűnüldözés céljai? Mert ugye nem akarom ezeket az oldalakat nézegetni, de azt sem akarom, hogy megakadályozzanak ebben. Egyáltalán megakadályoznak abban, hogy nézegessem ezeket? Köszönöm. Nagyon sokféle kérdést tett fel, nem tudom, hogy kiválaszol először a szakértők közül. Palatinszki úr talán? Az én válaszom biztosan nem elégítik ki majd, mert amit felsorolt, ez egy érdekes meghatározása lehet a cyberbűncselekményeknek. Voltak éppen két fő kategóriáról beszélhetünk. Egyrészt bűncselekmények, amelyek konkrétan vagy kizárólag csak a szájbertérben valósulnak meg. Ezekről szól a, a cybertámadás irányelv. Aztán van egy sokkal szélesebb kör, ezek közül sokat említett is, olyan bűncselekményeket, amelyek elkövetését könnyebbé teszi az internet, vagy megkönnyíti de alapvetően ugye a csalás az egyik legrégebbi emberi bűn, az internet pusztán egy, egy újabb fórumát kínálja a csalások elkövetésének. Hasonló a helyzet a, a személyazonosító lopással, ez is már régóta működik, ám az internet egy új területet kínál ehhez. E, tovább nem kommentálnám, de azt hiszem, hogy ez egy elég egyszerű mutatás arra, hogyan lehet definiálni a cybercrime-ot. A Budapesti Egyezmény elsősorban az első kategóriára hegyezi ki a, a bűnöldözést, de más területek is felmerülnek, például a gyermekpornográfia, ami megint csak létezett már internet előtt is, de az internet könnyebbé teszi ennek elkövetését. A, a BTK általában meg kellő pontossággal határozza meg a bűncselekményeket, és azokat is cselekményeket is, amelyek nem bűncselekmények. Említett ön is határeseteket, a bűncselekmények és a nem bűncselekmények kategóriai között. Aztán van még egy kategória, amit gyakran használunk, internethez kapcsolódó tevékenységei a bizottságnak tartoznak ide. Az illegális tartalmak és az ártalmas jellegű tartalmak közötti különbség, az illegális tartalmak vonatkozóan létrejött egy irányelv már, a gyermekpornográfia elleni irányelv, míg az ártalmas tartalommal szemben puhább eszközökkel lehet fellépni, például a gyermekvédelem kapcsán, de, de bűncselekménynek tekinteni ezt a kört nem lehet. Köszönöm szépen a válaszokat. Van-e még? Igen, Miller úr. Köszönöm szépen. nagyon széles értelmezésben kapcsolódik ez ahhoz a megalapításhoz is, hogy ami az interneten illegális, az máshol is illegális, offline környezetben is kivéve az Egyesült Királyság esetében a számítógépes bűnözéssel kapcsolatos törvény, amely olyan, törv- olyan bűncselekményeket ír le, amelyeket számítógép nélkül nem lehetne követni. Így határozza ezt meg. Különböző módokon lehet elkövetni a hekelést és egyéb elkövetési módokat. Ez az egyetlen nagyobb megkülönböztetés, amit teszünk az ilyen bűncselekmények között. Köszönöm szépen, Clark asszony. Kiegészíteném ezeket még egy kategóriával. Bizonyos kiberbűnözők nagyon jól szervezettek, és nagyon jó felszereléssel rendelkeznek szofisztikált feladatok elvégzésére, és hogyha az ilyen bűnözőket felbérelik a terroristák, akkor ez valós fenyegetettség. Köszönöm, most megadnám Holmájer asszonynak a szót, tegye fel kérdését, tessék. Egy konkrét kérdésem volna. Az irányelv... Ó, a mikrofonom nem működött. Tehát az irányelv idő felüliségéről vonatkozóan az irányelv kapcsán olyan kérdések merülnek fel, amelyek napról napra változnak, és az irányelv így módon újabb, újabb szemben újabb és újabb kihívásokat állítanak fel. Bármennyire is semlegesen, technológiailag semlegesen fogalmazzuk meg az irányelvet, azért egy sor olyan dolog változik folyamatosan, amelyekről szól az irányelv. Kitaláltak-e már valami konkrét formát a tagállamok között, a, a tanács elnöksége, a bizottság bekapcsolásával, hogy egy permanens mechanizmus, egy állandó mechanizmus álljon fel, amely ezen kihívásokra vonatkozó kiigazításokat elindítja. Hiszen ez egy folyamatosan változó cél, amelyre lövünk, tehát ez napi munkát ad majd a bűnöző szerveknek, hogy ehhez igazodjanak. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és nagyon gyakorlatias kérdéseket tettek fel. Ki szeretne válaszolni először? A lengyel elnökség képviseletében, igen, megpróbálok válaszolni, ami az irányelvet illeti. Úgy gondolom, azt már hangsúlyoztuk, hogy az egyik legfontosabb szabály, amit követtünk a tanácssal való tárgyalásban, hogy technológia semleges legyen ez a jogszabály, vagyis a, fogalmakat, a koncepciókat úgy határozzuk meg, hogy eléggé körű meghatározásokat használunk, és egy olyan kifejezésrendszert használunk, ami nem egy szakértői szóhasználat, hanem jogi szóhasználat, ami elég pontos ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy egy bizonyos cselekmény az adott kategóriához tartozik-e de elég széles körülön próbáltunk fogalmazni ahhoz, hogy a később felmerülő új technológiák, új módszerek is bizonyos kategóriába besorolhatóak legyenek, illetve az irányelv hatája alá tartozóként felismerhetőek legyenek. Ez alapvető jelentőségű azért, hogy ne kelljen minden évben a technológiai fejlődés függvényében módosítani az irányelvet, ezt nevezzük technológia semleges megoldásnak. Tehát a cél az volt, hogy ne kelljen folyamatosan frissíteni az irányelv szövegét. Köszönöm szépen, Filand úr, Boratinski úr. Ezt a gondolatot folytatva, úgy gondolom, hogy nagyon sok sikeres esetünk volt az Európa Tanácsi Budapesti Egyezmény kapcsán, ezt tíz évvel ezelőtt írták alá, és azóta nagy dolog, hogy egyáltalán túlélte az elmúlt időszakot, és még mindig értelmes egyezmény, pontosan azért, mert technológia semleges volt a megfogalmazása, a szövegezése, vannak persze kisebb módosítások benne a hetedik cikk gyakorlati értelmezésben a botnetekre is vonatkoztatható az általuk okozott fenyegetésre, de nyilván amikor a szöveget megfogalmaztuk, akkor ezek nem léteztek, így nincs is rájuk hivatkozás. Most ezek számítanak a legfontosabb fenyegetettségnek, de nem ezt a megfogalmazást használtuk, azt mondtuk, hogy egy olyan eszköz, egy olyan berendezés, amely használ számítógépes jelszavakat, belépési kódokat. Ki tudja, hogy néhány év múlva mi mindent fognak használni, tehát nem tudjuk kiszárni ezt a lehetőséget, vagy azt az eshetőséget, hogy bizonyos elkövetési módok kibújnak a kategóriáink alól, de úgy gondolom, hogy eddig siker volt a fogalom meghatározás, és továbbra is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, a technológia semlegesség hagyományát, és nagyon találóan szólt az ön megjegyzése, teljesen egyetértek vele. Igen, a következő kérdést hallgassuk meg. Van egy kérdésem, egy kicsit visszakanyarodnék egy másik kérdéshez, arról, hogy milyen szinten kell a különböző problémákkal foglalkozni. Hogyha külső szempontból vizsgáljuk meg, az amerikaiak biztos így járnának el, akkor tudnunk kell, hogy az amerikai kongresszus előtt van egy jogszabálytervezet, a képviselőház már elfogadta, vagyis nemzetközi tárgyalásokat szeretnének kezdeni a kibernetikai biztonsággal kapcsolatos szabályozásról, egyeztetésről. Nyilván nagy kérdéseket vetesz fel, de folyamatban van a, az egyeztetés az Európai Parlament és a Kongresszus között. A legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatosan, és ezt a tanulságot már akkor is le kellett vonnunk, amikor a konténerbiztonságról kellett egyeztetnünk, amikor az amerikai jogszabályok alapján kellett a tárgyalásokat folytatnunk. Mit gondolnak az Európai Unió önszerveződési folyamatairól, ami a nemzetközi és kétoldalú tárgyalásokat illeti, például az Egyesült Államokkal egy ilyen témában? Tudjuk, hogy bizonyos intézmények, bizonyos tagállamok, akár a bizottság is felvette kapcsolatot az Egyesült Államokkal, de például az egy, a konténerbiztonsági törvény is bebizonyította, hogy struktúrált párbeszédre van szükség. Mi a személyes véleményük? Ki felelős ezért? Előrelátható-e, hogy, illetve előreláthatónak tartom, hogy az amerikaiak el akarják kezdeni majd ezt a munkát egy éven belül. A kérdésem tehát az önszervezési folyamat az Európai Unióban hogyan néz ki ebben a kérdéskörben? Talán Brotinski úr válaszolhatna először a bizottság nevében, és azután a többi résztvevőnket is meghallgathatjuk. Nem tudok majd teljes választ adni tartalmilag ezzel kapcsolatosan, hiszen más kollégáim foglalkoznak a társadalom, az információs társadalom főigazgatóságtól ezzel, de ami a folyamatokat illeti, egy előrelépés történt, és nyilván most elő, felkészültebbek leszünk. Már említettem az amerikai munkacsoportot az, a kiberbiztonsággal, a kiberbűnözéssel kapcsolatosan, és nyilván arról gondoskodni kell, hogy ez ne csak egy adhok kétoldalú megoldás legyen, vagy adhok találkozó bizonyos konkrét témákban, hanem folyam, folytatódjon ez a tárgyalási folyamat, és ami a külön, következő EU-s a csúcs találkozót illeti, ezzel is kellett majd foglalkozni, és a mint említettem, nem én foglalkozom ezzel a területtel, úgyhogy nem tudok részletekről beszámolni, de a belső eljárásokat illetően az ész kolléga is említette, hogy a belső koordináció összefüggésében már történtek előre lépések néhány hónappal ezelőtt. Megkezdtünk egy rendszeresen találkozó szolgálatközi csoportot működtetni a külügyi szolgálat bevonásával, a bizottság bevonásával, az internetes biztonság és bűnözés témakörében, hogy legalább tájékozódjunk arról, hogy a különböző szabályozási ágak hol tartanak ebben a témában. Tudtuk, hogy ezt a feladatot előbb-utóbb végre kell hajtanunk, és hogy ezzel egységesebben tudunk majd fellépni. Az Európai Külügyi Szolgálat vezeti ennek a csoportnak a munkáját. Rendben. Valaki? A Maklár asszony? Úgy gondolom, mert konkrét jogszabályban, illetve a kongresszus a jogszabályban. Na, erre nehéz az EU-nak válaszolnia. Ám nekünk sokkal érettebb jogszabályaink vannak a cyberbiztonsággal kapcsolatban, például az adat visszatartásra vonatkozó, vagy a privacy, a magánszféra védelmére vonatkozó jogszabályok, ezek érettebbek, mint az USA vonatkozó szabálya voltak. Az Amerikát még azt sért, hogy mi, mi nem, nem egy ö, szövetségi állam vagyunk, tehát itt nem a Fehérház dönt, hanem itt a fővárosok döntenek sok esetben. A jövőben egyre több kérelem fut be az Európai Unióhoz, mint, mint entitáshoz, mert a cyberbiztonság globális fogalom. Ez nem, a tagállam önmagában nem ö, tudja ezt biztosítani, úgyhogy az Európai Uniónak kell felépíteni ezt a kapacitást, hogy egységes szereplőként tudjon fellépni. Nem csak a cyber bűnözés, a szájberháború területén, hanem részterületén, hanem az egész témakörben. Igen, pont így van. Épp ezért ültünk össze ma. Van egy brit válasz is erre? A briteknek van válasz erre? Jobb alkotási kérdésekhez nem szólhatok hozzá. az Egyesült Államokkal együttműködés rendkívül fontos, és mindenki mással, aki a cybercrime, a cyberbűnözésen föllép, együtt kell működjünk. Mielőtt lezárnánk ezt a szekciót, még egy utolsó kérdést. Hátul valaki jelentkezett. Kérem, mutatkozzék be. Az EU Observer-ne vagyok újságíró. Paratiszki úrnak intézném a kérdést az irányelv hatás, hatájáról, hatásköréről, a biztonsági sztenderdekre is kitérne. Van egy konkrét példám, a holland Digi Notár, ez egy igazolási hatóság, amelybe, aminek oldalára hackerek behatoltak, és hamis tanúsítványokat adtak ki, amely Gmail vagy Google-szerűen nézett ki, de igazából kémkedésre használták ezeket a ezeket az eszközöket irániak ellen. A holland kormány bezáratta a hatóság oldalát. Nagyon kínos eset volt ez. Vajon az irányelv megelőzi az ilyen bűncselekmények elkövetését? Nem tudom, pontosan nem ismerem a részleteit ennek az esetnek, de az irányelv műszaki sztenderdekkel, meg tanúsványokkal nem foglalkozik közvetetten ugyan kapcsolatban lehet ezzel az ügyjel, hogyha az elkövetők elkövették azon bűncselekmények egyikét, amelyekre kiter az irányába, akkor, akkor sújthatóak büntetéssel. Tehát a bűncselekmény része kiter az irányába, ami műszaki sztenderdekre nem. Köszönöm, hogy tisztázták ezt is. Most eljött az ideje hogy lezárjuk ezt a szekció első részét. Folytatjuk a második panellel. Köszönet minden hozzászólónak. Most pedig Holmájer asszonynak adom meg ismét a szót. keresem második körünk előadóit. A szakókat nem kell fölvenni, csak, csak jöjjenek ide. megengedik, röviden bemutatom a témát. A második panelben eh, is hasonló kihívásokkal kell szembenéznünk. Itt azok ülnek, akik kifejtik, hogy mekkora a baj, mekkora problémákkal kell szembenéznünk. Eliens Kancel, a Symantec képviselője, aki már ebédnél egy virágcsokrot nyújtott át nekünk az internet világából, aztán a német szövetségi, bankszövetség képviselője beszél majd a, a, arról, hogy hol a legnagyobb a veszély, ott, ahol a pénzforgalom folyik, ott ugye a legvonzóbb a, a bűncselek, bűnelkövetők számára a terep. Harmadik izgalmas előadón pedig a német komputer klub képviselője, Florian Walter a, tudja a legjobban, hogy az internet területén milyen problémákba ütközhetünk. Köszönöm, hogy eljöttek, örömmel várom a hozzászólásokat. Ilias Kantos kérem, hogy kezdje el hozzászólását, illetve előadását. Üdvözlöm Önöket, hogy én is uraim! és először is szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, hogy megragadták ezt a lehetőséget, és megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon fontos téma ez, és azt is köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, ezt a megtiszteltetést, hogy itt beszélhetek ma. Van egy nagyon érdekes témánk. Arról kell beszélnünk, hogy mi lehet a magánszféra szerepe a kiberbűnözéssel szembeni harcban én ezt a Symantec szempontjából tenném fel ezt a kérdést, hiszen ez a legnagyobb biztonsági szolgáltató cég a fogyasztók, az iparágok és a kormányzatok számára szolgáltatunk ilyen megoldásokat. Először is nagyon fontosnak tartom, hogyha az internetes fenyegetettségről beszélünk, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, és értsük meg, hogy hogyan fejlődik a technológia, és mit kell várnunk, mire kell számítanunk, amikor ezt az egész kérdéskört tárgyaljuk a technológiai irányokkal kapcsolatosan. Azt kell mondanunk, hogy most egy törésponton vagyunk, egy változást élünk át. Hagyományosan a technológia, az információs technológiák szervezése hardware alapú volt, adatközpontokon alapult és rendszereken egy bizonyos helyszínen megfelelő ellenőrzés alatt. És ettől egyre távolabb kerülünk, és inkább információ alapú megközelítést kell kezelnünk. Az adatoknak van értéke, nem a hardvernek, nem az infrastruktúrának. Az információ a vérkeringése minden vállalkozásnak ez egy olyan környezet, mint például a virtualizáció, a kártya, eh, alapú számító, számítástechnika, és itt a virtualitás nagyon fontos, és tudnunk kell bizonyos alapvető tényeket eh, a kiberbűnözésről. Ezek a számok eh, egy jelentésből származnak, amelyeket a közelmúltban adtunk ki a, az internetes bűnözés méretéről. A kutatást magunk végeztük az orsz- a világ különböző országaiban. Megdöbentő azt látni, hogy a kiberbűnözés ára, amit elloptak vagy elcsaltak, összesen 114 milliárd dollárra rúg. Az is nagyon érdekes, hogy a fekete piac a lopott áruk piaca, vagy az interneten árusított illegális áruk piaca gyakorlatilag a drogpiacsal egyenértékű. Ha összehasonlítjuk a számokat, a kiberbűnözés akár százszorosára rúghat az UNICEF éves költségvetésének, és a felmérésünk résztvevőinek 10%-a már a mobileszközein is tapasztalt támadást. Ez nagyon aggasztó tény. Korábban hagyományosan azt láttuk, hogy az internetes bűnözés inkább a személy számítógépekre, adatközpontokra koncentrálódik. Most egyre inkább az intelligens mobil eszközökre terelődik át célpontként. 24 országot vizsgáltunk meg, ezek közül nagyon sokan tapasztaltak már kiberbűnözés, több mint egy millió napi szinten áldozat, és nagyon gyakoriak az elkövetések. Már beszéltem az információs és kommunikációs technológia trendjeiről, mobilitás, felhő, számítástechnika, és az információ mennyiségének növekedése korábban is említettem már, hogy tavaly összesen 380 milliárd DVD-nyi adat helyeződött el az interneten. Ez úgy néz ki, mintha ez a terem teljesen tele volna DVD-kel, de ez még mindig nem, ezen még mindig nem férne el ez a sok adat, ami az, az interneten létrejön. És aztán ott van a, a, a cloud computing, a felhők, a mobilitás, illetve a kibertámadások fokozódó mértéke. Különösen, hogyha a kibertámadásokat nézzük, akkor rá kell mutatnunk, hogy vannak úgynevezett célzott támadások, olyan támadások, amelyeknek a célja az, hogy ö, sérülést okozzanak az infrastruktúrákban, specifikus tervezés alapján úgy, hogy lehetővé tegyék a támadónak, hogy károsítsa az infrastruktúrát, elvigye az információkat, és ezt még észre se lehessen venni. Ennek különböző eljárásai és módszerei vannak. Ennek a területnek egy további fontos tényezője a közösségi hálózatok létrejötte, és az a körülmény, hogy rengetegen vesznek részt ezeken a közösségi hálózatokon. Olyanokról beszélek, mint a Facebook, amely úgy néz ki, mintha a harmadik legnagyobb ország lenne a világon, és ez a legjobb táptalaj a kibertámadásokra hiszen a támadók megpróbálják a technikáikat elmaszkolni, hogy ne lehessen észrevenni a rendszerek támadását, és egyfajta demokratizálódás is tapasztalható a támadásokban. Bárki vehet interneten ilyen eszközöket, Hogyha megnézzük a tíz eh, legnagyobb forrásországot, vagyis ahonnan származnak ezek a kártékony tevékenységek, én ma eh, rep, Kínából repültem ide, és az is nagyon érdekes, hogy gyakran beszélünk arról, hogy Kína a legfontosabb forrása az internetes támadásoknak, amelyek a világ többi része felé irányulnak, és nem meglepő, hogy az olyan országok, mint Kína, az Egyesült Államok jelentős részt képviselnek ezekből a támadásokból, mivel nagy országok ezek, nagy az internetes penetráció, illetve nagy a népességük is, de itt van három ország az e- EU-ból, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság, és majd majdnem kínai mértékeket öltít is az internetes bűnözés, tehát az Európai Unión kívül is jelentős kiber bűnözési tevékenység van, de az EU-n belül is. És ez nagyon fontos a statisztikákból, az országokra lebontott kártékony tevékenységből nem az derül ki, hogy maguk a támadók ezekben az országokban lelhetők fel, vagy ott tartózkodnak, hanem ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban vannak az a támadáshoz használt gépláncolatban az utolsó számítógépek. Ez inkább azt mutatja meg nekünk, hogy melyek a legsérülékenyebb környezetek, ahonnan ezek a támadások érkeznek. Van egy másik nagyon érdekes statisztikai adatsor, hogy mit adnak el interneten és milyen értékben. Nyilvánvaló, hogy elsősorban pénzügyi információkat keresnek a támadók, ott van a pénz, hitelkártya információ, bankszámla információ, e-mail, fiókok, ezek a legértékesebb információk, és aztán biztonsági rések. Az biztonsági betörések hatása a legnagyobb, 260 ezer identitás sérül meg, és a hekkelés hatása sokkal jelentősebb, mint akár a cégeken belüli információlopás. Gyakorlatilag az elkövetések egynegyedét már az interneten köz, követik el. Ezeknek átlagosan a költsége 7,2 millió dollár. Elveszett adatra nézve 100, 150 euró az átlagköltsége ezeknek az adatlopásoknak és megint az információt, és nem feltétlenül az infrastruktúrát célozzák meg a támadások. Sokan beszéltek már Észtországról, és méltányos azt mondani, hogy egyre inkább a kormányok és a kormányzati infrastruktúrák is célponttá válnak, ez nagyon aggasztó jelenség, több okból is. Akár politikai feszültségek lehetnek a háttérben, vagy az, hogy hogy személyes adatok elsősorban az államoknál vannak, a kormányoknál olyan információkat tárolnak, amelyek igen értékesek, és ezekről az adat alapokról sikeres támadásokat lehet indítani. Úgyhogy egyre inkább ez lesz a trend, hogy az államok, kormányok célponttá válnak, és úgy gondolom, hogy ez a jövőben is erősödni fog ez a tendencia. A kritikus infrastruktúrák és támadási célpontokká váltak. A Stuxnet támadás egyfajta ébresztőjelzés volt az iráni nukleáris létesítményben. Ilyen események már történtek a korábbiakban, és a Stuxnet leginkább arról ár, árulkodott, hogy ez egy olyan támadás volt, aminek fizikai hatása is volt, és az volt a célja, hogy szabotást kövessenek el az infrastruktúrában. Voltak már korábban is ilyen támadások, de úgy gondolom, hogy ez valódi változást fog elindítani, de nem ez az egyetlen támogat, támadás, és a statisztikák is azt mondják, hogy ez a trend folytatódni fog. Mi lehet a privát szféra szerepe? Mi úgy gondolkodunk, hogy nem lehet egy országban megoldani a számítógépes bűnözés problémáját. A fejlett országokban általában a privát szféra kezében van az infrastruktúra, ezért közösen kell fellépnünk az elkövetőkkel szemben hasonlóan, mint ahogyan a természetben történik. A privát szférának nyilván érdeke az infrastruktúra fejlesztés és a technológia fejlesztés és a biztonság fokozása, ugyanakkor azt is tudatosítani kell, hogy a biztonság és a biztonság technológia nem az egyetlen megoldás. A biztonság a folyamatokról, az emberekről és a technológiákról szól összességében, és a döntéshozóknak megfelelő szabályozási kereteket kell alkotniuk, illetve egyéni felelősségi köröket kell meghatározniuk. A kockázat kezelés, a kockázati étvágy is nagyon fontos, hogyha nem tudjuk, hogy milyen kockázatok vannak és milyen biztonsági megoldásokra van szükség, akkor nem, tudunk meg, nem tudjuk megvédeni magunkat hatékonyan. Végül pedig a jelenlegi javaslata kapcsolatosan el kell mondani, hogy ez hatáját és lehetőségeit tekintve reális megközelítés, Történt már egyeztetés a bizottság részéről, az, az Európa Tanács is hozott ilyen egyezményt, úgyhogy a jelenlegi bizottsági javaslat úgy gondolom, hogy eléri a legfontosabb célokat, hogy bűncselekménynek minősítik ezeket az elkövetési módokat, meg kell vizsgálni a különböző elkövetési területeket, tendenciákat, de azt kell mondanom, hogy a bizottsági javaslata jó irányba halad. Nyilván nem minden eh, kiberbűnözési formára vonatkozik, nem is lehetséges ez. Beszél a személyazonosságlopásról, a, komputer, a számítógéppel elkövetett csalásról, és azokról a kategóriákról, amelyekről egyébként az Európa Tanácsi Egyezmény is beszél. A személyes adatok lopásáról is szó van, de a személy, az, ö, eh, ö, szellemi tulajdon lopásáról nem, egyéb bizony, bizalmas adatok lopásáról, vagy a felhő számítástechnikai megoldások felhasználásáról, amelyeket szintén figyelembe kell majd venni. Köszönöm szépen a figyelmet, és nyilván szívesen válaszolok a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm, és mehetünk is tovább. Valdemar Kutzin doktor, nakadom meg örökbest a szót, csak előbb a laptopjával fog megbirkózni. Köszönöm szépen, Holmeier asszony. Köszönöm a meghívást. Németül beszélek, mint első anyanyelvemen. A bank, Német Bankszövetséget képviselem, a Németországi Magánbankok Szövetsége, és a számítástechnikai biztonságért felelős emberként dolgozom. Egyre nő, nő a bűnözés aktivitása minden pénzügyi, vagy akár politikailag kifizetődő ö, területen. A spam ö, a rójai lovak becsempészése, azok, amelyek inkább fenyegetik a bankokat. A botnet, ezek a zombi hálózatok, nagyon fontos eszközei a bűnelkövetőknek. Minden ilyen támadás esetében néhány példa, ott volt a Sony eset, de aztán a, a diginotár ügye, amelyre a, a, a újságírónő kérdése mutatott, aztán emberi hiba okozta különben ezt a hibát, aztán az RSA esete, amely Linux eh, rendszerében, keresztül támadták meg, a diginatár ügye. Ez is egy Linux szerveren keresztül, amelyet nem frissítettek. Közvetlen a támadás, aztán mindig a hackerek politikai jellegű oldalak megtámadása gyakran szerepel a hírekben. de német oldalakat is sok esetben megtámadtak. Néhány apró példa tehát a legfősebb támadásokról. Leggyakrabban emberi hiba nyitja meg az utat a tanúsítványokon keresztül, amely révén megvalósul a támadás. A kredit kártya hálózatok gazdaságban egy phishing módszerrel követik a legtöbb bűncselekményt, vagy pedig trójai lovak révén. A balra ülő kollégával együtt említettük, hogy 100 ezer-től 500 ezerig terjed havonta a trói, csak a trói lovak által megvalósított támadások száma. Németországban nem érnek el ezek általában semmit, mert jól lefedettek a, a szerverek, de a támadások száma hatalmas mértékben növe, növekedni fog. Ma a, a, a fix gépek világa működik még, amely biztonságnak tűnik, de a jövőben a mobil gépek uralják majd a piacot. A bankokat ügyét összefoglalva Javítanunk kell a, az online banking feltételeit és biztonságát, az identifikációt. 96 óta működik egy digitális aláírás a német bankoknál. Vannak követ TEN modellek, mobiltan, chiptan, láttak, és a legjobb, a legújabb a Bessign, a német postabank vezette be, és a fotóten is már készülőben van. Az egész technika kapcsán nagyon fontos, hogy a, a, a chipkártyán levő csípen áll, vagy bukik minden, amelyet a bankkártyán használnak. Aztán az ügyfél tudatosságát is emelni kell, brosúrák révén, tájékoztatva az ügyfelet. És az online bank blokkolás feltételeiről is. A bankkártyanyelvű csipet kell kézben tartanunk, és az ügyfelet tájékoztatni. Végsőm ezen áll vagy bogik minden. Látják az USB alapú Bessign biztonsági rendszert, jobbra a chipten, és a, gen a generátor, a véletlen számgenerátor látják, aztán a fotótán, ami a Commerzbank fejlesztése, az irányelvi javaslattal kapcsolatban. Mi is üdvözöljük ezt. Nem csak e, jó, az első, de a második, harmadik lépés is jól sikerült a biztonság javítás érdekében, azért, mert a botnetek, az állampolgárok és az, az intézmények biztonságát borzasztó módon fenyegetik. A szoftverek átadása bűnelkövetőknek is büntetendő cselekmény kell legyen ugyanak a gazdaság és az állam kell, hogy képes legyen megvédeni magát olyan ellenintézkedések révén, melyek olyan eszközöket adnak az ő kezükbe is, kezükbe is mint amelyekkel a bűnelkövetők dolgoznak, ugyanolyan technológiai színvonalon. Tehát nem, nem, persze nem csak technikai, hanem szervezeti és jogi eszközök révén is lehet erősíteni a biztonságot. A bankok technikai és szervezeti lépéseinek be, köszönhetően csökkentek a károk. Ugyanakkor nem csak bankok ellen, hanem más számítástechnikai rendszereken is növekedtek a támadások. Gazdasági, politikai indítatású támadásokról beszélünk ugyanakkor a gyermekpornográfia és egyéb területeken is igyekeznek pénzt szerezni a bűnelkövetők, nem csak a bankok ellen támadása. Ezért van szükség jogi eszközökre, mint ez az irányelv is, melyek a gazdaság és az állam szemtestetek infrastruktúráit védik. Most zárom majd mindjárt. Az internet szolgáltatókkal való együttműködési kötelezettségre van szükség, a bűncselekmények ellen, és olyan büntetéseket kell kiszabni olyan ISP-k ellen is, amelyek nem működnek együtt, vagy, vagy lehetetlen teszik az együttműködést. Ezt várjuk az, a, az irányelvtől. A határon átnyúló rendőrségi és ö, rendvédelmi együttműködés nagyon fontos volna, tehát a biztonságos infrastruktúrák eh, és azok elemeinek fejlesztése európai szinten el kell kezdődjék. Tehát az európai termelés például választ kell adjon az internetes igényekre, legalább négy európai ország már bír gazdasági vagy védelmi stratégiával, Franciaország, Németország, Hollandia és Nagy-Britannia bír ilyen stratégiával. Eljött az ideje az, hogy ezek a biztonsági stratégiák egymáshoz közelítsenek, vagy akár egységesé tegyük ezeket, és így fejlesztjük tovább. És ez és, és a cloud computing és más területek is ki lehetne terjeszteni a, az irányelv által meghatározott hatályt. Ennyi volna. Herzlichen Dank für diesen Überblick. Köszönöm ezt az áttekintést, hogy gyors laptop cserére kerül sor. Nagyszerű.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 legalábbis megpróbáltam egy másik vetületét fölvetni a kérdésnek. A hacker szempontjából vizsgáljuk a cybercrime elleni harcot. Jetzt wird's aber unangenehm hier. Jetzt sind wir ganz am Ende, super. Már végén vagyunk, ez nagyszerű. Ah. So. Very quickly, a few words about me. Um, I'm a prof- Néhány szót magamról. 1999 óta dolgozom professzionális hackerként. Több konzulens cégnek dolgoztam, tanácsadó cégnek. Egy évtizedes tapasztalatom van pénzügyi, vállalati és kormányzati rendszerekről, kívülről, belülről ismerem őket, tudom, hogy hogy működnek a jelszavak, én már feltörtem ezeket, meghekeltem, tudom, hogy miről beszéltem beszélek. Some general insights. Néhány belső. A, lássuk, mi a, ez évben a helyzet. A cybercrime miért növekszik, miközben minden más bűncselekmény száma csökken? Elgondolkoztak már ezen? Mert egyszerű, kézzelfekvő kevesebb a kockázata, nagyobb a bevétele, mint a való világban való bűncselekményeknek. Egyszerűbb egy online bank csatornán bejutni egy bankba, mint betörni egy tényleges bankba. Ahol esetleg 5000 eurót lehet fizikai betöréssel, vagy 10 eurót szerezni, még egy cyberbankból milliókat lehet elhozni egy éjszaka alatt. Ezért van az, hogy a cyberbűncselekmény olyan nagy probléma, és növekszik és nem csökken, mint a legtöbb bűncsekmény. A, a, senki, sem, senki sem érdekel. Az eladók érdekes szoftvereket kínálnak, nagyon drága, csillivili szoftvereket, amelyek azonban nem biztonságosak. A vállalatok, mint a DigiNotár, olyan rendszereket működtetnek, amelyek digitális útleveleket adnak ki, és nem tudják a saját rendszereik biztonságát garantálni. Olyan hibákat követnek el, amelyek aztán csak tíz év múlva derül ki. Látták már a root passwordjét a dignatárnak? Itt van. A pro-admin volt a production administrationre, pro-admin volt a, a titkos jelszavuk, jelszavuk. Nem kellett különösebb tudomány a feltöréshez. Az egész rendszer gyenge minőségű volt, és nem a legjobb, az iparban legjobban, legjobb gyakorlatnak megfelelően építették fel. Ez volt a fő gond ennél a betörésnél például. Mit tegyünk, hogy az alapgondot kezeljük? Szerintem a kereskedelmi szoftvertermékekhez garanciát kell adni. Hogyha valaki autót, egy autógyár által gyártott autóban nem működik a biztonsági vagy a fék, akkor az borzasztó súlyos következményekkel jár az autógyártó számára. Vissza kell hívni az autókat, ki kell javítani a, a hibás alkatrészeket. Ha valaki szoftvert árul, amely szoftver nem működik, és biztonsági elemei nem úgy működnek, vagy ígérték, semmi sem történik. Hát az, a szoftver nem védi garancia, termék garancia. Tehát minden szoftver licensz szerződésben az első mondat ez, hogy nem kell, garancia, nincs garancia. Hogy lehet az, hogy világszerte olyan szoftvereket árulnak, amelyet nem véd semmilyen garancia? Ezen változtatni kell. Tehát a, a gyártó terhelő kockázatokat növelni kell. Tehát a termékek minőségét gondozniuk kell. Ez szerintem az összes alap ok, cyber bűncselekmény alapok 80%-át megszünteti. Aztán a, a diginotáros hasonló cégek a digitális útlevelek kibocsátásakor nem tudnak jelenős passzvördöt megírni az összes rendszerüket egy alaprendszerre kötik rá, ha abba betör valaki, akkor mindenhol bejut a, a, a hacker. Egyszerűen hülye rendszer ez, ostobaság így felépíteni egy rendszert, és még nagyobb marhaság, hogyha ez digitális útleveleket írunk alá. Az én személyes webszerverem jobban védett, mint ezek a hivatalos hatósági oldalak. És nem csak ez egy, nem csak ez egy eset jellemző, hanem ez az általános helyzet láttam autógyárokat, bankokat, nemzetközi pénzügyi tranzakciós hálózatok rendszereit. A root, root password az 1-2-3 volt. Vagy az, hogy az volt a password, hogy password. Hát ezek nagyszerű titkos jelszavak, ugye? Ez a, ez a fő ok. A 326-os cikk, a 3-6-os cikkiket egyszerűen törölném. Úgy, ahogy vannak, törölném őket. De ha valaki belátja, hogy egy rendszer nem biztonságos, bebizonyítja, akkor nem azt kell büntetni, aki a hírt hozza, aki bebizonyította, azt kell megbüntetni, aki azt mondta, hogy ez a rendszer biztonságos, és eladta így. Azok, azokat az eladókat kell megbüntetni, akik működésképtelen biztonsági rendszereket kínálgatnak. Azt az ügyintézőt kell megbüntetni, aki egy, kettő, három, négyes titkos jelszót határozott meg a rendszerhez. Ezeket kell megbüntetni. Nem azokat, akik, akik bizonyítják dokumentálható módon, hogy a rendszer sérülékeny, átjárható. Hatos cikk. Az elektronikus kibocsátások ezek sem volnak büntethetőek. Ha az összes titkos dokumentumunkat hazavinnénk, aztán kiszornánk a, az erkélyen, a banknyilatkozatainkat, útlevelünket, az ö, születési kivonatunkat kiszornánk az utcára, valaki fölvenni az utcán, elolvasgatná és tudna mindent rólunk, a bankszámlaszámunkat, a, a születési dátumunkat és mindent. Akkor kit kéne megbüntetni? Az, aki megtalálta az utcán és elolvasta? vagy azt, aki kihajigált kihajigálta az ablakon ezeket. Hát szerintem, aki kihajigálta, az a büntetendő. Nem az, aki belesétált az utcán, és beleolvasott, mint egy talált újságba. Mert ha nem büntetjük meg ezeket, akkor a őket nem érdekli. Továbbra is elektromos, elektromikus, magnetikus emissziós rendszereket gyártanak majd, az emissziót valaki pedig majd ö, leveszi, amit meg lehet csinálni, azt megcsinálja valaki. Ha lehet, megteszi, ez biztos valaki. Hetes cikk. Ez is egy tiszta marhaság, elnézést, hogy durván fogalmazok, marhaság. Töröljék. Két egyszerű kérdést tegyenek fel maguknak. Ha elveszítjük a kulcsunkat, mit csinálunk? Egy joga, jogot, jogalkotással büntetendővé tesszük, tilossá tesszük? Vagy egyszerűen zárat cserélünk? Én inkább zárat cserélnék, mint hogy jogszabályt hozzak arra, hogy büntetendő legyen. És ha, ha új zára van, akkor tök mindegy, kinél van a régi lakáskulcsom. Úgyse tudok kinyitni vele semmit. Hát, hogyha erre lépünk, akkor nincs is szükség erre a törvényre, erre a jogszabályra. A második rész pedig a növ- megnövelt büntetési tételek. A cyber bűncselekményekre és más digitális bűncselekményekre súlyosan megnőttek a büntetési tételek az elmúlt években, különösen szeptember 11-e óta ennek következményeképpen érzékelhető bármilyen hatás a szájberbűncselekmények körében? Csökkent ezeknek a száma? Nem, nem, hogy csökkent, nőtt. Növeltük a büntetési tételeket, lehet, hogy ez nem, nem segít. Szerintem ez lehet a helyzet. Nyolcas cikk. Az érzékeny információ nyilvánosátétel nagyon fontos, mert ha meg akarjuk védeni a saját infrastruktúráinkat, az információnkat, a rendszereinket, ahhoz tudni kell, mi ellen védjük ezeket. Ha nem tudjuk, mi ellen védekezzünk, akkor nem igen lehet védekezni. És még nehezebb, ha nem lehetetlen hatékonyan védekezni. Tehát az, hogy illegálisra tesszük azt, hogy a rendszereken, vagy infrastruktúrákon belül, vagy a szoftvereken belül a sérülékeny pontokat nyilvánossá tesszük, egyre kevésbé tesz biztonságosabbot nem okoz, és mert nekünk a közvéleménynek semmi tudat, tudása nincs arról, hogy ez a, ez a kockázat fennáll, csak a bűnökövetők tudják. Ha meg nem tudjuk, hogy, hogy, hogy kockázat áll fenn, akkor nem is tudunk védekezni ellene. Úgyhogy ezzel foglalkozzanak, ezzel a kérdéssel. És ha ha létfontosságú számunkra, hogyha egy 14 éves brazil srác megpróbál betörni az Európai Bizottság e-mail szerverére, és sikerrel jár, akkor arról tudni akarunk, mert ha nem tudjuk, a 14 éves brazil kibejár majd a mail szerveren, és fogalmunk se lesz. Ez a fő gond, ebben rejlik a probléma. 9-es cikk. ugyanaz, mint erről már beszéltem. drámaian nőttek ezek a jellegű bűncselekmények, és növeltük a büntetési tételeket. Azonban ez nem segít, mert a cselekmények száma is nőtt. Úgy tűnik, nincs összefüggés. Tízes cikk. Ez a legelképesztőbb cikk az egész papírhalmazban. Minden fejére fordít. Azt javaslom, ezt is töröljük, úgy, hogy van. Az egyes bekezdés. A névtelenségi bekezdés nevet kéne viselje, mert csak egyetlen célja van, hogy a névtelen és más, az Anonymous hacker csoportot támadja. A második azt mondja, hogy keményebben kell sújtsa a jog azokat, akik nagyon nagy hatású támadást követnek el. De mi határozza meg egy támadás hatását? Mert az IT biztonságnál több szintű védelem van, kompartmentált moduláris rendszereket működtetünk, hogy egy-egy betörés a lehető legkisebb hatással járjon, a lehető kisebb hatással legyen. Ha valaki viszont nem kompartmentrendszerben építi fel a rendszerét, mert olcsóbb és gyorsabb, hogyha egy, egy egységes rendszert épít, akkor hatam, óriási veszteséggel jár egy-egy betörés. Tehát a támadót, ugye, a támadót kell megtáma, megbüntetni azért, mert a rendszergazda lusta volt. Hát ez nem éppen jó gondolat számomra. Ha a rendszergazda rosszul csinált valamit, akkor őt kell megbüntetni. Ha a rendszergazda hibát követett el, és ezért más büntetnek meg, annak nem sok értelme van legalábbis az én olvasatomban. A harmadik bekezdés a személyazonos, személyazonosság ellopásáról szól. Miért ilyen sok cselekmény történik, és miért növekszik az ID lopások száma? Ugyanaz mert azok, mint a cyber bűncselekmény esetében egyébként is, hogy gyors, jövedelmező és sokkal kevésbé kockázatos, mint a való világban hasonló cselekményt elkövetni. Azért tőlem egyszerű, mert hatalmas adatbázisokat működtetünk érzékeny személyes adatokkal, melyeket ostoba jogszabályok követelnek meg, de lényeg az, hogy jogszabályi követelmény. Tehát hatalmas magánadathalmazok lebegnek az internetes térben. Ezeket a hatalmas adatbázisokat nem a biztonsági, nem a termékbiztonság alapján álló szoftvereken tárolják. Tehát ha 500 millió európai állampolgár kényes személyes adatai egy adatbázis vannak, akkor azt meghekkelik, az biztos. Mert hogyha egy rendszert valaki meghekkel és 500 millió ember adatát megszerzi, az nagyon vonzó. Igen, hatékonynak tűnik, nem sok munka, hatalmas haszon. Egyszerűbb meghekelni egy adatbázis, mint húsz másikat. Hogyha egyből le lehet húzni az összes adatot, miért ne tennék meg? Ha, ha nem vetünk véget annak a gyakorlatnak, hogy hat, hatalmas adatbázisokat egy-egy rendszerben tárolunk, akkor nem tudunk fellépni az ID lopás ellen, az egyre növekedni fog hogyha tovább duzzadnak ezek a személyes információt tartalmazó adatbázisok. Ennyi volna részemről, köszönöm, hogy meghallgattak. Van kérdésük, akkor tegyek fel nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm ezt a kisebb provokatív rátekintést a jogszabályokra, amely igen nagy kihívás, hiszen érdemes elgondolkodni ebből a szempontból is azon, hogy vajon nem lehetne javítani például a prevenciós tevékenységünket, illetve hat, meghatározni azoknak a felelősséget, akik gyártják és kínálják a szoftvereket. A jövőben továbbra is arra kell törekednünk, hogy a bank, a, a bankrablókat állítsuk bíróság elé, és ne a széfek gyártóit, még akkor sem, hogyha a széfek nem a legtökéletesebben működnek a bankban az mégsem őket kell majd bankbíróság elállítani, hanem a bankrablókat. Én is azt mondom, de hogyha a bankigazgató a pénzt az utcára teszi, akkor azért a bankigazgatót legalábbis részben felelősség terheli a rablásért. Igen, igen, értjük a, a megközelítést, de azért ne fordítsuk meg teljesen a felelősséget. De a provokatív kérdésfeltést értem. Van-e kérdés a eddig előadásokhoz kapcsolódóan a képviselők részéről? Krisztián? Németül, ma már németül beszélünk. Szeretnék visszatérni az alapvető megközelítéshez, mert nagyon érdekesnek találtam a felelősség és a garanciák kérdéséhez. két megközelítést, amit tehát egyrészt a szoftveriparral kapcsolatban, hogy egyetlen, egyetlen érdeke a szoftvergyártóknak a, a számítógép biztonság. Hallottunk eseteket a német szövetségi hadsereg, meg a, vásárolt egy olyan számtechnikai rendszert, amely aztán abszolút nyitva állt, abszolút nem működött, több milliós kiadás volt, és nyitva állt a cyberwar előtt, tehát vannak példák, ugyanakkor azzal is, attól is tartanunk kell, hogy túlszabályozunk, mert a túlszabályozás esetleg korlátozza az európai szoftverágazat fejlődését. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az eddigi tapasztalatok a biztonsággal kapcsolatban alapvetően arra azt az üzenetet hordozzák, hogy nem a fő, főkérdés nem az, hogy a védelmet növeljük, emeljük, hanem inkább azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy szükség van-e mindenre. Nem kell -e itt a csökkenteni, és hogy a, a, a, a biztonság egyik útja az lehet, hogy csökkentjük a, a bonyolultságát a szoftverprogramoknak lehet, hogy kicsit filozófikus a kérdés, ám felvethető a kérdés, hogy vajon a cyberbiztonság alapvetően egy határtalan jövő képességét vázolja fel az ágazatnak, miközben az állampolgárok nem képesek használni ezeket megfelelő módon. Tehát a, a, a társadalom egyre inkább hálózatosodik, és hiányzik közben a biztonság. Egy olyan szoftverrendszer, amely bizonyos feladatokat el kell lásson, mondjuk. Ugyanakkor 8, millió, 8 milliós részű forráskódja van, és miközben 50%-át a rendszernek nem is használják, és túlzott védelmet nyújt, akár magánhekkerek, akár állami betörések ellen. Tehát a kérdés az, hogy több biztonságra van ez szükség, vagy a biztonság kérdése összefügg a, a társadalom hálózatosának valahol meg kell húzni a korlátját. Tehát több biztonság nélkül, hogyha erősödik a, a társadalom belül, belüli hálózatosodás, az veszélyeket hordoz. Ugyanakkor a komplexitás a legnagyobb ellensége a biztonságnak. Minél bonyolultabbak lesznek a rendszereink, annál bizonytalanabbak lesznek. Ez automatikusan fennáll ez az összefüggés. Ezért az egyszerűsítés és az egyszerű programok alkalmazása, ha a, a biztonság fontos, és erre akarok építeni, akkor ez lehet a jobb megoldás. A szabályozás meg a túlszabályozás kérdésében Nos, az autógyártók a 60-as, 70-es években, amikor bevezették a biztonsági öveket, akkor azt, e-, ez a, az, az ellen kampányoltak és feleslegesnek tartották az autógyártók. Aztán az emberi életvédelme szempontjából kiderült, hogy egy jó találmány volt. Tehát az olyan alapvető kérdésekben, ügyekben, mint például az, hogy biztonsági övre követelni kell, és annak működős, működő képességét meg kell követelnünk, az, ha ez megtörténne a számtechnikában is, akkor az egy jó lépés lenne a jó irányban. Ami a botnetek eltörölését illeti, én a Windows XP-t használom, és ha nem ilyen fizetés köteles szoftvereket használnánk, akkor nem működnének a botnetek, értelmetlen volna ez elleni harc a nyitott forráskódú szoftvereket használnánk. Az előttem szólóval egyetértek, de nem is értek egyet. Én vagyok az egyetlen itt a panelben, aki szoftvercégnek dolgozik, úgyhogy megpróbálom kezelni az ön által felvetett néhány kérdést. Az egyszerűsítés jó-e az informatika biztonsága szempontjából? Igen, minél komplexebb egy szoftver, annál nehezebb védeni, és annál nagyobb az esély arra, hogy támadások vannak, de mennyire könnyű ezt csökkenteni az ipar ág keményen dolgozik, több ezer oldalt írnak a bevált gyakorlatról, hogyan lehet minimizálni a kitettséget, hogyan lehet a kitettséget, a sérülékenységet csökkenteni, erről hogyan lehet kiképezni az alkalmazottakat. A szoftverírás még mindig nem tökéletes, ez mutatja. Tehát lesznek olyan területek, amelyek további javítást kívánnak a szoftverek esetén. És még akkor is, hogyha valaki egy tökéletes szoftvert ír, ez a szoftver veszélybe kerülhet emberi hiba miatt. Például a szociális oldalak miatt. Nem lehet mindent biztosan rendezni, Beszéltem a technológiai szakemberekkel, eljárásokról, még akkor is, hogyha a legjobb biztonsági eljárás dolgozó ki, vagy nem alkalmazzák, vagy nem kapcsolják be, vagy nem fogják frissíteni. Sokat beszéltünk az autó példáról, ezt gyakran alkalmazzák. Szeretnék itt is óvatosságra inteni az autó példával kapcsolatosan. Miért? Hogyha megnézzünk egy autót, az autónk, de bármely autó, bármely típusú autót bizonyos statikus körülményre terveznek, vagyis bizonyos részét nem lehet kicserélni, nem lehet félig Ferrari, félig Fiat az az autó, ez egy egész teljes autó. Nem biztos, hogy túlél egy támadást, mondjuk fegyveres támadást. Ugyanígy a komputer esetében is személyre szabott ez, módosítások is bekövetkeznek, és ezért gyakran támadják. Miért tervezik úgy az autókat, és másképpen a komputereket? Nem könnyű erre válaszolni. Az online, offline és a komplex biztonság kérdésében én azt mondom, most azt tapasztaljuk az online világban, hogy ez az offline világot tükrözi. Én attól félek, hogy lehet, hogy egyszerűsíteni akarjuk a dolgokat, de a valóságban az emberek több technológiát szeretnének, azt keresik, és mindenképpen használni fogják ezt a technológiát, függetlenül attól, hogy ez gyakran rossz tervezés, mert nem értik meg pontosan, hogy milyen biztonsági kockázatai lehetnek egy technológiának, hiszen nincsenek meg az ismereteik. Inkább itt arról van szó, hogy a biztonság kultúráját kell létrehozni, a felhasználókban ezt tudatosítani kell, és így magunkat jobban védjük az előbbi gondolkodásmód, amit hallottunk, itt a biztonságnál is felelősségről van szó, hogyha nem fogjuk az embereket erről kioktatni, képezni, akkor a technológiától függetlenül eh, hibák eh, fordulnak elő. Ami Németországot illeti, nincs eh, biztonságos rendszerünk, tökéletesen biztonságos rendszerünk Németországban. Úgy gondolom, hogy ez jó összehasonlítás, és szerintem nincs kétség a felől, hogy például az autóiparban a svájciak ezt jobban végzik, mint mi, például a biztonság garantálásában. A probléma egy része a piaci részesedés, a biztonságot nyújtók cégek részéről. Fontos adatbankok létrehozása nekünk, mert ez a marketing erőfeszítés része. Nem tudom, hogy a Szimantekben ezt megoldották-e. Az adatbankokat föl lehet számolni, de ez a tevékenységünket lehetetlené tenni. Épp ezt akarja a piac. A piac adatbankokat akar, és ezt akarják a felhasználók. Ehhez adatok kellenek, és adatok nélkül nem vagyok biztos abban, hogy működni tudnánk. Döntenünk kell arról, hogy hogyan lehet a biztonságot javítani. Ezt már elindítottuk, most látjuk, hogy biztosabb szoftverek vannak már a piacon, de szuper biztosnak kell lenniük, követniük kell a piacot, de nem tudom egyébként, hogy hogyan tudjuk folytatni engedjék meg, hogy az elnök, mielőtt a következő panelt bemutatom, hagyd mondjam el, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy ugyanezen az úton folytatjuk, mert ez nem csak európai probléma, hanem az amerikaiak számára is gond, bárki számára, aki az európai piacra be akar lépni. Mi nekünk kell a politika keretei között felvetni azokat a kérdéseket, melyek révén vajon a gyorsaság a legfontosabb -e egy termék piacra vételében, vagy egy magasabb biztonsági ö, igénynek kell kielégülnie a termék esetében. És persze azt is látunk a jogalkotó szempontjából, hogy a büntető jog kell legyen az utolsó eszköz a kezünkben, amelyet alkalmazunk, ám az az embereket meg kell védenünk a kártól, még akkor is, ha nem életek forognak kockán, ám a gazdaság sérülése, a munkahelyek megszűnése bizony súlyos kihatások. Efelől azért el kell gondolkoznunk nekünk, mint politikusoknak, jogalkotóknak. Ugyanakkor persze a másik oldalról is meg lehet vizsgálni a kérdést, és a mi képviselői munkánkban több oldalról kell mérlegeljük a kérdésköröket. Ezért köszönöm a hozzászólásokat, illetve az irodásokat, és most zárva ezt a panelt, a hármas és négyes forduló szakértőit kérem a pódiumra. Krisztián, ezután együtt tesszük fel a kérdéseket, és így módon talán észszerűben tudjuk az időnket beosztani. Köszönöm. So, ladies and gentlemen, um... Hölgyeim és uraim, ez a hármas és négyes panel a mai meghallgatás során. Röviden szeretném bevezetni, hogy a parlament nevében köszönöm először is a kollégáknak, Holmeyer asszonynak, a LIBE és az ITRE bizottságnak a közreműködést. Lisszabon szerintem megváltoztatta a parlament hozzáállását azzal kapcsolatosan, hogy hogyan foglalkozzon a jogalkotási feladatokkal, például a kiber bűnözéssel kapcsolatosan, és ennek egyik példája ez a jogalkotási javaslat. A múltban a parlament az előadók jelentéstevő királysága volt, és szerintem a parlamentnek ez a hozzáállása változik. Holmájer asszony együttműködésről tett tanúbizottságot, ezért én hálás vagyok, amikor felvetette ezt a jogalkotási kérdést. És az AFED-beli és ITRE-beli kollégák is ezt nagyra értékelik, hiszen egymással összefüggő dolgokról van szó, hiszen a számítógépes biztonság igen tág teret ölel fel, az ENISZA mandátumát megkívánjuk újítani. Az ENISZA az Európai Számítógépes Biztonsági Ügynökség válik, és éppen ezért ez a kérdés nekünk nagyon fontos. Ez lesz a harmadik rész eh, témája, vagyis az intézmény közé együttműködés. Amikor kezdtem itt a parlamentben, akkor az ENISA megalapításával kapcsolatosan az egyik jelentéstevő voltam több évvel ezelőtt. A tagállamok akkor úgy gondolták, hogy szükség lenne valami olyasmire, ami az ENISA, hiszen ez a tagállam feladata, szakpolitikájuk, struktúráik kell, hogy legyenek a számítógépes biztonság szempontjából, és akkor még úgy gondolták, hogy Európának nem lenne túl nagy szerepe e téren. Viszont a hozzáállás megváltozott, az operatív képességeket nem lehet csak a tagállamokra korlátozni. Európa feladata az, hogy itt lépjen, legyen az nemzetközi szinten, a tárgyalások során, vagy pedig a téren, hogy a tagállamokkal, a magán és az állami szektorral tartsák a kapcsolatot e témában. Ez a joganyag még függőben van, de érdemes megbeszélni, hogy milyen kihívások előtt állunk, és milyen problémái lesznek az intézményi, intézményközi egyetműködésnek. Nagyon örülök annak, hogy a jogi, hogy jogi képzettségű meghívótaink vannak, Mares Abassi, Franciaországot képviseli, Eurojustor Victoria Pence, Europol részéről, és Enisa részéről pedig Steve Purser hívtuk meg. Az Enisával kezdenénk. Rendben van ez az ön számára? Azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mi az ön elképzelése az együttműködésről, milyen eh, hiányosságok vannak jelen pillanatban. Én a 2020-as eh, horizont eh, kutatási keretprogram jelentéstevője voltam, és ami a biztonsági kutatási programot illeti, és az számítógépes biztonságot, Enisa, az Enizától nem vett senki a program kialakításában, még negyed milliárdot kívánunk elkölteni erre a következő években. Ez a szervezet uh, munkaszinten tárgyal az amerikaiakkal a számítás uh, technikai biztonságról. Nagyon sok kérdés uh, merül fel itt horizontális szinten a bizottságon belül, de a bizottság és a tagállamok közti kapcsolatokban és a nemzeti szervezetek szintjén is, vagyis arra vonatkozóan, hogy milyen szintű legyen ez az együttműködés. Jó példákat is találtunk, és éppen ezért úgy látjuk, hogy itt még van javítani való. Érdekel minket az ENISA véleménye, például arról, hogy mire terjed ki ez az együttműködés, hol vannak jó példák, és hol lehetne még javítani. Az öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem, hogy eljöhettem ma ide az önök körébe, és az Enisza nevében szólhatok. Fölteszem a kérdést, mi a különbség a számítógépes biztonság és a régi információs biztonság között, a között, amit az elmúlt 15-20 évben végeztünk. A kiberbiztonság, ez perspektívikus kérdés. Amikor erről beszélünk, akkor általában az információs biztonságról beszélünk nemzetközi globális szemszögből. Egy kisebb vállalaton belül az IT, felelős még mindig információ biztonsági felelős. De itt tágabb értelembe kell ezt venni, és az Enisának éppen ez a célja. Az Enisza erője és fő küldetése abban van, hogy egy erős információbiztonsági kultúrát hozol létre Európában. Miről fogok ma beszélni? A technikai aspektusokat félreteszem, és inkább arról beszélek, hogy ezt a jövőképet hogyan tudjuk elérni. Először is, ami ezt az ügynökséget illeti 2004-ben jött létre, csak 60-an dolgoznak benne, kisebb ügynökség. Ezért bizonyos módon kell működnünk. Mi kiválósági vagy szakértői központnak hívjuk magunkat, de ez talán túlzás. A tímemre nagyon büszke vagyunk, van szakértelmünk, de igazából a tagállamokban a szakértelmet kívánjuk ösztönözni. A különböző tímek a szakértelmet a tagállamoktól kapják, és ezt használják fel akkor, amikor a határon túlnyúló problémákat oldják meg. A bizottságot, az EU tagállamokat támogatjuk, a mandátumunk igen tág, erre kell összpontosítanunk, és az információ cserét a magán és a közágazat között is elősegítjük. A különböző közösségekkel dolgozunk. Ami a tagállamokat illeti, nagyon fontos itt a, a tapasztalatcsere, jó gyakorlatcseré a tagállamok között. Megvan a saját elképzelésünk erről, az, amit a különböző projektekből levontú tanulságként, de a bevált gyakorlat cseréjét támogatjuk a tagállamok között. Megvan a dia is. A megjegyzendő kérdés vagy vélemény az, hogy amikor ilyen módon dolgozunk és a tagállamok közötti kapcsolatokat támogatjuk, akkor nem csak a 60 emberre hagyatkozunk, hanem az európai közösségen belüli szakértelmet tágértelembe véve igénybe vesszük. Mi a célunk? Öt éve dolgozunk ezen keretek között, eljött az idő, hogy változunk. 2008-ban tevékenység alapú szervezet voltunk, ennyi és ennyi infrastruktúrával foglalkozunk egyebek. Most inkább a változtatásokra összpontosítunk, vagyis, hogy a hatást biztosítsuk a legfontosabb gondolat az, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor erősíteni kell a jelenlétet a tagállamokban, ott, ahol problémák vannak, és a tagállamok napi gyakorlati problémáival kell megküzdenünk, azért, hogy a szakpolitikára vonatkozó törvényekben meg lehessen egyezni. Tehát gyorsaság, ügyesség, mobilitás és mérhetőség, ez a jelmondatunk. Ez mutatja, hogy hány országban vagyunk jelen, sokat utazunk, és az közösségeket minden szinten összekötjük, ez a munkánknak a lényege. Természetesen az EU intézményekkel is dolgozunk. Ez fontos a munkánk során, mégpedig azért, hogy amit az Enisatesz gondoskodni akarunk, hogy az értékes dolog legyen a bizottság és más fontos intézmény mellett, vagyis a gyakorlatunkat a többi európai testülettel, intézménnyel kötjük össze. Itt van egy sor példa a kommal, a bizottsággal, a különböző főigazgatóságokkal, erős az együttműködés, IMSZO, e, vállalkozási, jogi, igazságügyi főigazgatóság, ezen kívül a szertet is támogatjuk, új intézmény. Szándéknyilatkozatokat írtunk alá a Szennel és eh, az ECI-vel, az SC27-es csoporttal, valamint az Europollal. Ami a magán ágazatot illeti, nagyon fontos, mert a kritikus infrastruktúrának nagy része a magán szektor tulajdonában van, tehát kiterjedt kapcsolataink vannak, és ezt a tagállamok rendelkezésére is bocsátjuk. Különböző ipari egyesületekkel is rendszeresen találkozunk azért, hogy a megoldások gazdaságilag megoldhatók legyenek. Az európai partnerség, a, mi a stressz teszteket illeti, ezt is támogatjuk, és a magán és az állami szektor közötti együttműködést támogatjuk. A tagállamokat kívánjuk közelíteni, de a közösségek között bizony sokszor nehéz kapcsolatokat teremteni. A Lisszaboni szerződés utat nyitott azelőtt, hogy ezt elősegítsük. Még sok feladatunk van. Ugyanazt a gyakorlatot próbáljuk folytatni, amelyet más szereplőkkel is megvalósítatunk. Gyorsan beszélek, mert tudom, hogy csak 10 percen van. Ez az első összeurópai gyakorlat volt, nagyon jó példa. A CEEP cselepési tervének volt ez része. 2010. november 4 volt a határidő a teszt elvégzésére, és nagyon kevés tagállammal kezdtük, de a végén 27 országra és még három más EFTA országra kiterjedt ez a gyakorlat. Egy kis magból indult ez, és azután kiterjedt mindenkire. Mit teszteltünk? Egyszerű dolgokat, nem lesz meglepedés. Még az egyszerű dolgok tesztelésekor sem volt a mindig sikeres a munka. Azt néztünk meg, hogyha egy tagállamot például megtámadnak, egy másik tagállam megtámadja, akkor kit kell fölhívni telefonon? Ez sem olyan evidens. Az még kevésbé evidens, hogy mennyire jól érti az ember, hogy annak a döntéshozó személynek mi a mandátuma, meddig terjed a mandátuma. Lehet, hogy a beszélgetésből ez rögtön nem derül ki végül is. Milyen kommunikációs csatornákat kell alkalmazni az adatcserére. Mint elmondtam, az összes tagállam és három EFTA ország vesz részt, minisztériumok, nemzeti szabályozó hatóságok, CIIP, közösségek és más Érdekel felett vettek részt, 70 szervezet, 150 szakértő, és szerintem a globális benyomás az, hogy nagyon érdemes volt ezt elvégezni, és ez igen jó lépés volt az összeurópai kontingencia terv részére az elképzelés az, hogy ezeket a gyakorlatokat arra használjuk fel, hogy különböző szakpolitikákat dolgozunk ki, és ezek egy határon átnyúló készültségi tervet fognak eredményezni. Az eredmények a weboldalunkon találhatók, hiszen nyilvános szervezet vagyunk, ezt meglátogathatják, és sok érdekelt felel, beleért, félel, beleértve a magán szektort együttműködünk, vannak különböző kontaktpontjaink, valamint ajánlásokat is kidolgoztunk. Most az első EU-USA gyakorlatot szeretnénk lefolytatni Napoletano és Cruz biztos asszony jelentette ezt be a budapesti konferencián. Reménykedünk abban, hogy ez a tagállamok számára érdekes eredményt fog hozni. A konklúziók. Szeretném elmondani, hogy az ENISZA legfontosabb feladata vagy jogköre az, hogy a dialógust, a párbeszédet előmozdítsa a tagállamok, az EU intézmények és a tagállamok, valamint a köz- és magánszektor között. Nekünk ideális a helyünk, a pozíciónk arra, hogy támogassuk a bizottságot, a tagállamokat, és olyan ügynökség vagyunk, amely a jó gyakorlattal foglalkozik, és éppen ezért a naponta tapasztalható kihívásokat segít megoldani, főként a változó környezetben. Szerintem, ha még elmondhatom, az irányelv jó lépés megfelelő irányban a legtöbb szükségletünknek megfelel. Néhány kisebb megjegyzésem lenne. Először is az, hogy a technológiába ne bonyolodjunk bele, de a technológia fejlődését figyelembe kell venni. A szoftvernek különböző rétegei vannak, különböző szintjein, virtualizáció, alkalmazás. Figyelembe kell venni, hogy az adatokat több szinten lehet monitorozni, és teljesen világos, hogy mit várunk el az emberektől. Éppen ezért az adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályokkal ezt összhangba kell hozni. A büntetés legyen arányos a bűncselekménnyel, de ami a botnetet illeti, ez, hogy hány botnet van, ez még nem eh, mutató vagy nem jelzés arra, hogy milyen, mennyire súlyos bűncselekményt követtek el. Hozzáférés, mérés, nagyon sok nehéz feladat is van, nem akarom ezeket ismét ismertetni. Azt is tudni kell, hogy a hozzáférést milyen, mennyire lehet jogosan vagy jogszerűen elvégezni, mert a felderítésnek vannak korlátai, jogi korlátai. A másik pedig a reagálási idő kicsit rövid, és nincs szabványosítás, valószínűleg önök szabványosítani akarják ezt az időszakot az összes tagállamban azért, hogy az együttműködés könnyebb legyen. 15-ös cikk, az Európol és az ENISA megkapják az adatokat, az ENISA már most kapja ezeket az értesítéseket a Telekom keret egyik cikke értelmében, úgyhogy ez is alkalom arra, hogy az üzeneteket átadják. Köszönöm. So the next a következő felszólaló a Eurojust képviseletében jelent meg. Tudjuk, hogy van ott egy szakértői csoport, amely a gazdasági súlyabűn, bűn, bíró foglalkozik. A Eurojust eh, a tagállamok között és a bizottsággal való együttműködést eh, támogatja a közelmúltban ezt a stratégiát alakították ki. A jogszabályalkotási javaslatról is kérem, hogy mondja el a véleményét. Jó napot kívánok! Franciául fogok beszélni, mint ahogy ezt észreveszik. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak, a LIBE bizottság tagjainak, a parlamenti képviselőknek és Hálmájer asszonynak is a meghívásért. Amit mindenképpen ki kell emelni ma, az az, hogy én vizsgálóbíró voltam, tehát ügyvéd vagyok, magisztrátus, és az igazságügyi együttműködés keretében szereztem tapasztalatokat. Amit mindeddig hallottam, rendkívül érdekes, mert ez meglehetősen távol esett a helyszínen dolgozó bírák és magisztrátusok vizsgáló bírók tapasztalatától. Hogyan foglalkozunk a számítógépes bűncselekményekkel, milyen problémák vannak itt, és hogyan tudjuk ezeket az irányelvnek és más projekteknek köszönhetően megoldani. Például itt a számítógépes bűnözés központjára gondolok. Önök ismerik, hogy mi az a Eurojust. Ez egy igazságügyi együttműködési szervezet, ahol csak ügyészek és bírák dolgoznak. Feladatunk a bűncselekményekkel való foglalkozás, és még fontosabb, a szervezet bűnözés elleni harc több tagállam vonatkozásában. A Eurojazz szintjén a szervezetünket egy elmélkedő csoport, munkacsoport segítségével, vagy több munkacsoport segítségével szervezzük. Nagyon komplex a feladatunk. Gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozunk. Van egy erre vonatkozó munkacsoport, én annak vagyok az elnöke. És az egyik célunk a számítógépes bűnözés elleni harc. A témával kapcsolatosan az első megjegyzés az, hogy a magisztrátusok, akik a tím részei, és akik a kiber bűnözéssel foglalkoznak, specializálódtak. Erre majd még visszatérek, hiszen a magisztrátusokkal való kapcsolat még akkor is, hogyha a technikai kérdésekről van szó. Az Európolban specialisták dolgoznak, viszont nálunk az a Eurojustnál nem szakemberek, nem számítógépes szakemberek dolgoznak, a magisztrátusok és a gazdasági pénzügyi szakértők segítik az EU-ban a különböző ügyek felderítését vagy rendezését. A közelmúltban értesültünk arról, hogy egy Franciaországban egy nagyon fontos köz nyilvános oldalt megtámadtak, és ez napokig befagyasztódott, nem lehetett rákapcsolódni erre az oldalra. Amikor a Eurojustban megkerestek minket ezzel, akkor számomra az volt a fontos, hogy erről az ügyről a tímen belül is beszéljek. Miért? Mert a magisztrátusok, akik a francia magisztrátusokat megkeresték, ezt a rendőrségen keresztül tették meg. Nem tudták igazán mérehatóan, hogy milyen technikai sajátosságai vannak ennek az ügynek. Az előbb a Kaosz Egyesület elmondta, hogy hogyan jutottak olyan helyzetbe, amikor a különböző bankok felelőseit lehet felelősé tenni egy-egy esetért. De ahhoz, hogy megértsük ezt a közös felelősséget, arra van szükség, hogy a magisztrátusok megértsék, hogy miről is van szó, és min kell dolgozniuk. Így a Eurojazzban megpróbáljuk a problémát lefordítani, és például egy oldal megtámadásáról van szó, meg kellett magyarázni, hogy mi az, hogy botnet, hogyan lehet két keleti országban például a az Orosz Föderációban. Az Orosz Föderáció hogy tud egy franciaországi oldalt megtámadni. Itt metodológiai, pedagógiai munkát is kellett végezni a magisztrátusokkal. Lehet, hogy ez időpocsékolás, de közben mindenképpen szükséges volt ahhoz, hogy megértsék a, az esetet. Feladatunk, hogy segítsük a magisztrátusokat abban, hogy hogyan kell az ilyen típusú bűncselekményhez közelíteni. Milyen típusú bűncselekmények fordulnak itt elő? Az előbb az, az előző panel egyik tagja elmondta, hogy a több számítógépes bűnözési lista létezik. Sajnos ezt a listát még tovább lehet bővíteni. És meglátjuk, hogy itt a definíciókkal is gondok vannak. Mert a magisztrátusok Franciaország, Olaszország, Németország és Svéd között, Svédország között nem tudnak megegyezni abban, hogy mi is egy számítógépes támadás. És aki nem ért egyet a bűncselekmény létéről, meglétéről, nem tud a többi lépésekben sem megegyezni, ki kompetens, melyik joghatóság, és itt majd még az irányelvről beszélünk, tehát ki kompetens, milyen bűncselekmény, milyen szankciót kell fognatosítani, és hogyan nevezzük, ez szabálysértés, bűncselekmény, kisebb bűncselekmény, a törvény áthágása, egy sor bűncselekmény listát még bővíteni lehetne. A definíció gondot jelentenek például az irányelv 3-as vagy 4-es cikkében szerepel mindez, ami a statisztikákat illeti. A Eurojazzban tavaly 2010-ben 32 dossziét, ügyet nyitottunk meg számítógépes bűnözés cím alatt. Ma már elértük körülbelül ezt az ügy iratszámot. Ez azt jelenti, hogy csak 32 ügy van a 27 tagállamban? 32 ügy egy egész év során? Éppen ezért, és erre majd még visszatérek, pedagógiai munkát kell végeznünk jobban, el kell magyarázni mindezt azért, hogy koordináljuk a különböző bűncselekmény típusokat. Ebben az évben a statisztika kicsit növekedett. Azt is szeretném elmondani, és ez rendkívül fontos, hogy a számítógépes bűnözés elleni harc szereplői a magisztrátusok, a rendőrök, ez az első szint. Második szint, az intézmények, mint a Eurojust, Europol együtt dolgoznak, harmadik szint, majd még erről is beszélünk, ez az EU-n kívüli szervek együtt dolgozhatunk, együtt léphetünk, haladhatunk előre, de hogyha más országokkal is együttműködünk, akkor a nemzetközi eszközökre kell, hogy tudjunk támaszkodni. A 2011-es budapesti egyezményről beszéltünk. Ezt eh, már sokan ratifikálták? Nem, nagyon kevesen igazi problémával állunk szemben. Hogyha kilépünk az EU-ból, akkor nem biztos, hogy megvan a jogalapunk arra, hogy együtt dolgozzunk. Ami a hacking dossziét illeti, Franciaországban most egy orosz nyomon haladunk, és amikor megpróbálunk együttműködni, akkor nagyon sok gondunk van a téren, hogy az együttműködést valóban megvalósítsuk milyen nehézségeink vannak a Eurojuston belül, hiszen célunk, hogy a bűnözés ellen harcoljunk. Az első nehézség a képzés. Hogyan segítsük a magisztrátusok abban, hogy jobban képezik magukat. Van erről valami az Ebben Nincs. Második nehézség az információ csere. Van ebben valami az Ebben Igen. Szó van annak szükségességéről, hogy javítsuk az információcserét, valamint a kontaktpontok megléte. Felhívom az EP figyelmét, hogy már vannak kontaktpontok, az Európai Bizottság ezt tudja. Úgy kell eljárni, hogy ugyanazok a kontaktpontok legyenek később is kijelölve hangsúlyt helyezek a kontaktpontra, mert sokszor az igazságszolgáltatás Varsóban, Rómában vagy Londonban először a kontaktponttal lép kapcsolatba, hogy információkat adjon számára. Két utolsó nehézség. Az első a bűncselekmény típus gyorsaságát illeti reaktívnak kell lenni, reagálni kell nagyon gyorsan, ehhez kell a kontaktpont, és ahogy elmondtam, a joghatóságok jogkörének szabályait is lazítani kell, rugalmassá tenni, és azután a tagállamok kompetenciája. Konklúzióként szeretném elmondani, hogy meglehetősen Előnyös ez az irányelv, mert általános és globális irányelv, nem rendelet, globális. Egy-egy ponton még lehetne erősíteni a kontaktpontok, azon személyek kijelölése, akik hatékonyak lehetnek, azután a harmadik államok problémája és a számítógépes bűnözés központjának létrehozása. Most a RAND csoport tart nekünk meghallgatást, mert ők akarják ezt a központot létrehozni. Reméljük, hogy ez a központ jobb magisztrátus képzést fog lehetővé tenni. Köszönöm. Um, Herr Babazi, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar. Nagyon hálás vagyok, mert nagyon jó gondolatnak tartom Holmeier asszony részéről, hogy az eurojust is kiterjesztette a meghívást, hiszen az ügyészségek tekintetében a probléma dimenziója mindenképpen megragadandó, és a tagállamok joggyakorlatában ezt végre be kell ültetni. Talán átvezetésként is felfoghatjuk ezt a következő előadás az Európa részéről Prénz asszony tartja majd, olvastam az ön CV-ről, illetve az, a Europolnál betöltött szerepéről, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás is ő, ott szerepel. Nagyon fontos a tudatosság az állampolgárok körében a bűncselekmények megelőzése szempontjából, beleértve a cyber bűncselekményeket is. Persze másik Kérdés, hogy az európai állampolgár konkrétan mit tehet annak érdekében, hogy ne legyen olyan nagyon kitéve a cyber bűncselekményeknek, és ha megtörtént ilyen, akkor mit tehet? Ebben a szerepkörében az Európolt fogja ismertetni, de kérem, hogy erre a témára is ö, térjen ki előadásában. Önél szó. Thank you very Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Lébe bizottságnak és Formájer asszonynak, hogy meghívott erre a mai eseményre. Az az álláspontunk, hogy mindez a meghallgatás, mind pedig maga a javaslat igen időszerűek, nem csak annak fényében, hogy folyamatosan növekszik az információs rendszerek elleni fenyegetettség és általában a kiberbűnözés, de amiatt is, hogy egy koordinált és összehangolt válaszadás nagyon fontos, és ez most kezdődik meg az Európai Unióban azok számára, akik nem ismerik az eh, Europol helyét az EU intézményrendszerében, mi vagyunk a legfontosabb bűnüldözési szakértői csoportja az Európai Uniónak, és eh, operatív számogatást is nyújtunk. Egyéb szolgáltatásaink között igazságügyi szakértői támogatást nyújtunk a tagállamoknak, koordináljuk a közös nyúlmozásokat, a határokon átnyúló kérdése, eh, ügyek alapján, illetve stratégiai iránymutatást adunk illetve mi vagyunk az Európai bűnügyi információs központ, a, meghatározzuk a legfontosabb célcsoportokat, és információt szolgáltatunk a kiberbűnözői működések elkövetési módok tekintetében. Van egy Cyborg nevű workfile-unk, és stratégiai fenyegetettség felméréseket végzünk, 140 összekötő tisztunk van az EU-ban és harmadik országokban, és az ő munkájukat támogatják a kiberbűnözéssel foglalkozó összekötő tisztek, elsősorban az Egyesült Királyság súlyos bűnökkel foglalkozó ügynöksége, a SZOKA és az FBI együttműködésében. Tavaly az Europol kiadott egy fenyegetettségfelmérést az internetes bűnözéssel kapcsolatosan, ez az IOKTA ez rámutatott arra, hogy a botneteknek milyen fontos szerepe van a kiberbűnözés iparosításában, e, a nyereségessége növelésében és a nagy méretű támadások indításában az információs rendszerekkel szemben az az ajánlásunk, hogy az ő ezeknek a lebontása nagyon fontos prioritás a rendőrségi tevékenységben, és ez a jelenlegi fel is hangban áll. Felismerve, hogy ugyanazok a kiberbűnözési eszközök használatosak különböző célokra, és megfigyelve azt is, hogy különbséget kell tenni különböző típusú internet internettel elkövetett bűnözősi tevékenységek között, de ezek a határvonalak egyre inkább elmosódnak, a tagállamok és az EU ügynökségek kollaboratív együttműködési megközelítést alakítottak ki a kiberbűnözéssel szemben. A privát szektorral is nagyon fontos a, a partnership kialakítása, és szorosabbra kell venni a többi EU ügynökséggel is az együttműködést. Néhány konkrét példát is szeretnék az együttműködésre mondani. Például az igazságügyi együttműködésben az Európol és az Eurojazz természetesen szoros együttműködésben dolgozik. Az Eurojazz nem csak az, az AVF Cyborg tagja, ez kifejezetten a kiberbűnözéssel do, fü, foglalkozik, de a Cybercrime Task Force-nak és a European Cybercrime Training and Education Group-nak, vagyis egy képzési oktatási központnak is a tagja. Ez a két ügynökség közvetlenül együttműködik kooperatív és stratégiai ügyekben, kapacitásépítésben az EU egészében. Miközben a műveleteink többsége folyamatban lévő ügyekre vonatkozik, úgyhogy túl sok részletet nem tudok ezekkel kapcsolatosan megosztani önökkel, azért vannak a környezettel kapcsolatosan tapasztalataink. Például egy nyomozást koordinált az Eurojust, amelynek a témája az EU emisszió kereskedési, kibocsátás kereskedési rendszerével kapcsolatos csalások. Ebben az esetben az Europol elemezte a tagállamok által nyújtott adatokat a pénzmozgásokról, és a tagállamok nagyon fontos információt kaptak a csoportok bűnözői tevékenységéről. Az Eurojust egy úgynevezett e-muling tevékenységgel kapcsolatos projektet is koordinált. Ebben a kiber bűnözés által előállított nyereségeket mossák tisztára. Ebben az esetben az ügyészségeknek kívántunk támogatást nyújtani a határokon átnyúló nyomozásban. Az Enészával is együttműködünk, a közelmúltban kezdődött meg ez az együttműködés, de nagyon lényeges ez is. Jelen pillanatban az Európol és az Enésza közösen szerveznek Prágában egy workshopot, amelynek a célja, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést a tagállami bűnöldöző szervek, és az a számítógépes vészhelyzeti válaszadó csapatok, response között. Az a munkája és az Európol munkája bűnmegelőzéssel kapcsolatosan együttműködésen alapul, és ez kiegészítő jellegét is elismerjük ezeknek a stratégiai erőfeszítéseknek, további lehetőségeket tárunk fel az együttműködésre nézve, közös jelentéseket teszünk a fenyegetettségekkel, kockázatokkal kapcsolatosan, és közös tudatosságfokozó intézkedéseket is teszünk előre tekintve az Európai Ciberbűnözési, Kiberbűnözési Központ létrehozása 2013-ra lett előirányozva, és ez fontos előrelépés. Az EU bűnözési ügynökségeként az Európol nagyon fontos szerepet kíván játszani ennek a központnak a létrehozásában és munkájában, és látjuk, hogy milyen előnyei lesznek annak, hogy az Eurojust és más ügynökségek, például az ENISA szakértőit is igénybe vehetjük. Arra számítunk, hogy szorosra tudjuk fűzni az együttműködést az EU-cert és a központ között. Ez egyébként az Európai Uniós intézmények számítástechnikai vészhelyzeti csapata. Hogy visszatérjek a javaslatra, az Europol úgy gondolja, hogy bűncselekményé kell nyilvánítani és büntetni kell ezeket az elkövetési módokat, és meg kell határozni a sősbító tényezőket ezeknél az elkövetési módoknál, egyetértünk azzal, hogy az illegális adat halászat és lehallgatás is bűncselekményé minősüljön. Meg kell erősíteni a jelenlegi 24 hetes kontaktpontokat, és 8 órás határidőt kell szabni a segélykérések erre való válaszadásra nézve. Ami a statisztikai adatok gyűjtését illeti, a Europolnak van egy szerény javaslata. Meg kellene fontolni, hogy ez minden ilyen támadásra vonatkozik-e, vagy pedig csak a nagyméretű vagy súlyosnak minősített támadásokra, melyeket a tagállamok ilyeneknek minősítenek. A jelenlegi javaslat azt mondja, hogy a tagállamok dönthetik el, hogy mi jelent súlyos kárt a saját gyakorlatuk alapján és törvényeik alapján. Lehet, hogy ne ennek az eredménye az lesz, hogy nem lesznek következetesek a jelentett adatok, és nem tudjuk ugyanolyan hatóság, hatékonysággal megelőzni a támadásokat. Jelenleg folyamatban van egy folyamat, amelynek, projekt, amelynek a feladata, hogy összehangolja a különböző adatfolyamatokat, ez az úgynevezett Internet Crime Reporting System, az ICROSS, amelynek a feladata pontosan az lehetne, hogy ezeket a jelentéseket összehangolja, és talán meg is kellene ezt eh, kifejezetten említeni a jogszabályalkotási javaslatban. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Csak Holmájár asszony nevében egy kicsit bejelentem, hogy egy kicsit szorít bennünket az idő. Tehát hogyha szeretnénk strukturálni az időnket, akkor valamit fel kell áldozni. Ez most én leszek, az áró szavamat törölhetjük. Fontos, hogy a három többi eludnak is legyen fél órája, és akkor elkezdjük a második panelt. Tehát fontos hogy a ugye hát nagyon szűk a 10 perces hozzászólási idő a szakértők számára. Úgyhogy ne szorítsuk őket tovább. Tehát a parlament munka módszerének megfelelően minden, ami ma elhangzik, az a cyber security foglalkozó munkacsoport aztán elkerül, vagy a jelentéstevők révén, illetve a többi szakbizottság elé. Tehát ha nem lesz idő most eszmecserére, az nem olyan borzasztó, mert hogy, hogy jó befektetéssel élünk itt, az időt jól hasznosítjuk, úgyhogy még egyszer elnézést, hogyha a diszkusziót töröljük majd a harmadik, most a harmadik előadásról után, és egyből a negyedik panelt retérünk rá. Tehát, na ezzel aztán tényleg bevezet, felvezettem a következő panelt, az adott védelem az Európai Parlament egyik legfontosabb feladatköre a jogalkotásban. és az Európai Parlament nagyon támogatja az erre vonatkozó intézkedéseket. Péter Cixet is üdvözlöm, és fontos, hogy az adatvédelem az állampolgár szempontjából és annak jogi aspektusai feltárásra kerüljenek. Megadom ennek a szót. Köszönöm. A... Azért jöttem el, hogy egy áttekintést nyújtsak a adatvédelem kérdésköréről és a jogbiztonság fontosságáról ezzel kapcsolatban. Nagyon hosszú ideig a cyberspace kifejezés egy nagyon távoli valóságot, fogalmat jelentett. Sőt, talán azért találták ki az egész kifejezést, hogy a, a szabad tér fogalmát erősítsék ezzel kapcsolatban. De a cyberbűnözés, a cybertámadások az információs rendszerek ellen nagyon nagy hatással lehetnek nem csak a cybertérre, hanem a valóságos térre is. Ugyanakkor alap, az alapelvek érvényesülni hivatottak a cyber világban csak úgy, mint a valóságos világban, és ebben a tekintetben van még javítani valónk. Ez igaz a bűncselekmény fogalmára, meg a bűncselekmény jeleni harcra, a megelőzésre és a bűnüldözésre, büntetésekre is. Jelen pillanatban tudnilik nincs átfogó EU jogszabály, amely kiterjedne a cybercrime elleni harc egészére a 2005-ös tanácsi határozat, a 221-es számú, csak a def, az egyes definíciók egymáshoz közelítéséről szól, és nem átfogó sem a, a cselek, bűncselekmények elleni harc tekintetében, sem pedig a talatvédelmi követelmények tekintetében. A jelenlegi a rendőri és rendvédelmi gyakorlatban alkalmazott szabályok inkább egyfajta mozaikként állnak össze egyes jogszabályokból, és az egyetlen általános keret csak korlátozott hatályú, mert csak a tagállamok közötti adatáramlásra terjed ki. Ám a Lisszabon utáni időszakban hatalmas mértékben megnőtt az alapjogi karta, illetve az Európai Unió működéséről a szerződés alapján a vonatkozó jogszabályi igénye, és a jelenlegi adatvédelmi irányelv átírása is hatalmas munkát igényel. Reményénk szerint ez elhozza majd azt az átfogó módszertant, mert éve minden Európai Uniós szakpolitika legfedésre kerül. A volt harmadik pillérben működő szakpolitikák, tehát a, a rendvédelem és jogszolgáltatás jog, köre, és méghozzá hatékonyabb módon, mint eddig történt. Nem most kell persze újra feltalálni az adatvédelmet, ez már megtörtént, sőt, a Lisszaboni szerződés alapjogként határozza ezt meg. Ehelyett inkább arra kell koncentrálnunk, hogy az adatvédelem a gyakorlata hatékonyabb legyen. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtásra kell jobban koncentrálnunk, az adatvédelmi elvek betartására, és az adat alanyok jogainak védelmére beleértve ebbe az adat minimalizálás elvét, különösen a magánszférát érintő adatokra vonatkozóan, és a számon kérhetőség. Rendkívül fontos elvek, erről hallottunk ma már, mert ezek révén egy fenntarthatóbb és integráltabb uh, cyberspace jöhet létre. Sokan beszéltek ennek fontosságáról, és hogy azt is látni kell, hogy a hosszú programok, mint például a Stockholmi Digital Agenda, hangsúlyozták a cyberbűncselekmények elleni harc fontosságát, és a javasolt irányelvtervezet, amelyről tárgyalunk most, szintén ez irányba történt előrelépés. Ha nem is nagy lépés, de mindenképp üdvözlendő. A, az indoklás is szól arról, hogy a nem jogalkotási intézkedések kombinálása a jelenlegi keretszabályozás, keretrendelet pontosításával nem féletlenül hoznak nagy eredményeket, ám még ezen korlátozott lépések is üdvözlendő. Hadd említsem meg, hogy míg a jelenleg érvényben levő Európai Uniós jogszabály rámutat, hogy a, a cyberspace sem, a, a, sem egy Big Brother, sem pedig a vadnyugat képpen nem működhet, egyik véglet sem kívánatos. Az alapjogok kartája kimondja, hogy mindenkinek joga van a magánélete, családélete, élete, magánszférá védelméhez. Mindenkinek joga van a személyes adatai védelmére. Az ilyen adatokat tehát úgy kell kezelni, hogy az méltányos módon, konkrét célok érdekében, az érintett személy hozzájárulásával, vagy más legitim jogalap alapján történjék. Mindenkinek joga van hozzáférni azon adatokhoz, amelyeket róla gyűjtöttek, és akár korrigáltatni ezen adatokat, és egy független hatóság kell mindezt felügyelje. Ez igaz a cyberspace-re is, és a cyberbűncselekmények elleni harcra. A jelenleg irányelve és a többi vonatkozó szabályozás hivatott megelőzni a cyberbűncselekményeket, és hivatott elemezni a kockázatokat, megfelelő biztonsági intézkedéseket előrányozva, a jogbiztonság szélesebb körű értelmezését tekintve látható, hogy van egy sor olyan jogalkotási eszköz, mely így vagy úgy hozzájárul a cybercrime elleni fellépésre. A budapesti egyezmény például ilyen, melyet amennyire tudom, 27 tagállamból 15 már ratifikált. Az e-privacy irányelv mostani frissítése pedig rendelkezéseket tartalmaz a bizalmasság, a kommunikáció bizalmasságáról, a biztonságról általában, intézkedésekről, aztán az visszatart, adattárolás irányelv, amely jelenleg is, jelenlegi tárgyalások folynak erről, szintén hozzájárul ezen cél megvalósulásához. És több tagállamban nemzeti jogszabályok is szólnak a kérdésről, és az üzlet működé, az e a rendőrségi igazságügyi együttműködési kooperációról szóló rendelkezések, amelyek az Európai Unió működéséről szóló uh, szabályozás körében valósulnak meg, és szélesebb körben is vannak ilyen törekvések. A cselekvési terv a kritikus információ struktúrára, az egyetműködés, az ENISA említésre került, az Európa az Európai Tagállamok Fóruma, mely fontos szerepet játszik. Az adatbiztonság és az IT infrastruktúrák biztonsága tekintetben, és az adatkezelés biztonságát illető egyéb együttműködési fórumok. Nos, a jogbiztonságra pillantva fontos, hogy megerősítsük mindezt, és hogy több területen alkalmazható rendelkezések működjenek. A igazságügyi együttműködésről szóló munkacsoport élt is ilyen javaslatokkal. Az egyezmény rende, végrehajtási rendelkezései, meghatározásai némileg ütköznek magával az egyezménnyel, aztán az gyűjthető adatok kategóriája a cybercrime elleni harc körében arányos kell legyen, és csak releváns adatok gyűjthetők így. És nem szabad, hogy párhuzamosságok alakuljanak ki. Az adatbefagyasztás, illetve a közlekedési adatok visszatartásáról szóló irányelv is meg kell valósuljon. Hadd zárjam néhány általánosabb jellegű megjegyzéssel a cyberbűncselekmények elleni harc sikeressége nem követeli meg, hogy folyamatosan és rendszerszerűen ellenőrizzük az internet felhasználókat. El kell kerüljük azt a helyzetet, ahol az ilyen felügyelet az ISP-k kezében marad, vagy más szolgáltatók kezében. Mert ennek eredménye az lesz, hogy egyre fokozódik a felügyelet, holott a kommunikáció szabadsága továbbra is alapjog. A felhasználók bármiféle rendőrzése már tulajdonképpen sérti az alapjogokat, és így nem elfogadható. Így módon csak célzott intézkedéseket engedhetünk meg, arányos és indokolt körben a biztonság érdekében. És ez a szájbebűncselekmények elleni harcra is érvényes kell legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Különösen az, hogy ilyen kiváló áttekintést nyújtott a helyzetről, most kis helyisere történik. Nagyon örülök annak, hogy Maria Kajáfa professzort, a Szalonöki Egyetem előadóját üdvözölhetjük körünkben, aki az egyik legismertebb büntetőjogi szakértő, a büntetőjogi szakértők és professzorok szövetségének tagja, a, az Európai Közös Kriminálpolitikai Kiáltvány szerzőinek egyikeként üdvözölhetjük őt a meghallgatáson, és meg is adom neki a szót. Uh, Köszönöm szépen, Holmájer asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kedves meghívásért, és azért a lehetőségért, hogy önökkel ma találkozhatom. Az információs rendszerek elleni támadás bűncselekményként való felfogásával kapcsolatos az előadásom, és az is, hogy ezt az európai büntetőjog kereteibe helyezzük el, a Lisszaboni szerződés után. Ez a kérdés, ennek fontossága azzal függ össze, hogy a büntető büntető eljárásokat a legmagasabb standardok szerint kell megállapítanunk. Ezt csak a demokrácia, a szabadság és az alap elvek alapján lehet megállapítani. Ezt javasolja a bizottság. A javasolt irányelv azt kéri a tagállamoktól, hogy bizonyos cselekményeket bűncselekményé nyilvánítsanak a már meglévő 2005-ös keret határozaton belül, vagyis illegális hozzáférés az információs rendszerekhez, illegális rendszer interferencia, illegális adat interferencia. A javaslat változásokat tartalmaz, felbújtás, közreműködés, kísérlet, különösen az alkalmazható bűn befektetések vonatkozásában, ami a már meglévő hozzáállás típusokat illeti, el kell mondani, hogy az illegális hozzáférés az információs rendszerekhez keretén belül már nem ismeri el ez a határozat azt, hogy az államokra bízzák, az, hogy bizonyos magatartást olyan helyzetekre vonatkoztassanak, amelyek esetében biztonsági intézkedéseket sértenek meg. Az információs rendszereket hatékonyabban lehetne védeni, vagyis ebben az értelemben csak örülhetünk a tanács függőben lévő javaslatának, amikor a biztonsági intézkedésekre vonatkozik. Másrészt a rendelkezések az illegális rendszer interferenciára is vonatkoznak, ezt a kerethatározattal össze kell hasonlítani. Ami az új rendelkezést illeti az illegális interferencia esetében. The Council of Europe Convention allows states to only criminalize az Európa Tanács az EU nem hagy itt kiskapukat, az egyetlen korlátozás a tanács javaslata alapján kizárja a kisebb ügyeket. A javasolt irányelv nem törekszik arra, hogy az inter a közbelépés hogy a lehallgatás is körbeér. megfelelő átültetés szükséges a hazai törvényekben. A kiberbűnözéssel kapcsolatos egyezmény demonstrálja, hogy a lehallgatást átfogóan kell meghatározni. Az EU kontextusában a hetes cikket kell említeni, amikor is arra kérik a tagállamokat, hogy bűncselekménynek nyilvánítsák, nyilvánítsanak bármer olyan eszközt, amely a, amelynek célja a felsorolt, említett bűncselekmények elkövetése. Az egyezmény egyik cikkében az Európa Tanács azt célozza, hogy a potenciálisan fenyegetés jelentő eszközök forgalmazására is terjedjen ki a kriminalizálás. Az Európa Tanács egyezmény korlátozásait az EU is átvette, és ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy nagyon nehéz konszenzust elérni a hetes cikkel kapcsolatosan a javasolt irányelvben. A tagállamokat arra kérik, hogy a közreműködést is bűncselekvénynek tekintsék, az előkészületekre vonatkozó cselekményeket is. A szónokot megkérik, hogy az olvasást egy kicsit lassabban végezze, mert a talmácsok nem tudják őt követni. Megpróbálom az időt tartani, mondja az előadó, de megpróbálok lassítani. A tagállamokat arra kérik, hogy kivétel nélkül bűncselekményé nyilvánítsanak egyéb cselekményeket is. Hogyha a hetes cikkben szereplő bűncselekményeket kizárják a kísérlet, kísérletezés ható köréből, ez pozitív lépés. A tanács javaslatában is szerepel ez, amikor is az illegális adatforgalmazás, beavatkozást is figyelembe veszik. Különböző büntetéseket írnak elő, itt a meglévő kerethatározattal összehasonlítva jelentős változások vannak. A javasolt irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy minden az előbb említett bűncselekmény, tehát még egy előkészületre utaló cselekmény is büntethető legyen legalább két éves börtönbüntetés legyen a megszabható legjelentősebb büntetés. A az EU a nem rugalmas ítéletek felé halad, ez azt mutatja, hiszen maximális bűncselek, vagy maximális büntetést kiszabásakor az egyezmény rugalmasabban jár el, egytől három évig tartó börtönbüntetést helyez kilátásba hogyha itt mozgástér van, akkor a tagállamok az ítéletet, határozatot jobban tudják igazítani az elkövetett cselekményekhez. Az az irányzat, hogy szigorú büntetést kívánnak előírni, és a tagállamok saját belátása szerinti eljárását csökkenti. Itt felsorolják a súlyosbítő körülményeket is. Az irányelv szigorúbb ítéletet kíván a súlyosbítő körülmények esetén, maximálisan 5 éves börtönbüntetést ír elő. A fenti javaslatok várható volt meglehetősen ellenséges reagálást váltotta ki az EU miniszterek részéről. Két lehetséges megoldást javasoltak. Először is az előkészítő cselekmények kivétele a minimális börtönbüntetésre szóló ítéletből, a másik pedig a súlyosbító körülmények figyelembe vétele az illegális segítségnyújtás és lehallgatás esetén. Ami pedig a az IT-rendszerek elleni támadások kriminalizálást illeti, itt a konklúzió a következő elemeken nyugszik. A preambulum az irányelven a tényleges okokat felsorolja. Az egyik a szervezetbűnözés és a terrorizmus céljából való kibertámadás. Ehhez csak speciális rendelkezések kellenének az ilyen cselekmények esetében, nem pedig a büntető törvények kiterjesztése. A másik pedig az alapjogok tiszteletben tartása, hiszen az EU alapjogi kártájában ezek szerepelnek. Itt ezeket nem veszik figyelembe, sem pedig a az uniós törvények elveit. Vagyis ez nem felel meg bizonyos követelményeknek, amelyeket európai szinten is kell alkalmazni. Itt például a lehallgatás kérdése merül fel, és a kisebb esetek meghatározásának hiánya, vagyis amelyek mentesek a bűnkriminalizálástól. Az arányosság hogyan vehető figyelembe, hogyha a tagállamoknak nem hagynak mozgásteret itt az alkalmazható ítéletek esetén. A másik pedig az előkészítő cselekményeket is kriminalizálják. A probléma itt az, hogy a javasolt irányelv eszközöket is leír, amelyeket nem csak azért hoztak létre, hogy a az információs rendszerek támadása esetén alkalmazzák őket. Ha tényleges támadásokról van szó, akkor evidens, hogy az ilyen magatartás kriminalizálása csak szubjektív kritériumokra alapszik. Az EU, az Európa Tanácsal ellentétben nem foglalkozik a területen kívüli joghatósággal és a kettős büntethetőség esélye ezt még súlyosabbá teszi. A tanácsi javaslatokat ki kell egészíteni, az ultima ráció elvet és a jogszerűség elvét, az arányosság elvét meg kell őrizni, valamint a tagállamok Eh, hazai jogrendjének eh, és ennek koherenciájának tiszteletben tartását. Az illegális eh, lehallgatás, a technikai eszközök, a kisebb esetek, a súlyos körülmények, a joghatóság kérdése, az, hogy drasztikusan leszűkítek a hetes cikket az előkészületekre vonatkozóan, ezek mind problémásak a mellékletet körbeadtuk, itt specifikus listát találnak arra vonatkozóan, hogy a javasolt irányelvet hogyan lehetne egyszerűsíteni. Szerintem ez a e feladat elvégzése igen fontos feladat az EP számára, hiszen itt a büntető törvények alapelvéről van szó, és a deklarált célról, vagyis az, arról, hogy az egyén legyen a tevékenység középpontában, középpontjában, és az európai népek most az európai parlamentre tekintenek, úgyhogy remélem, hogy az EP ezt megszívleli. Köszönöm. Tisztelt Kefe professzor asszony! Express tempót diktált, nagyon precízen ugyanakkor, átadva egy tudásanyagot, köszönet illeti ezért. Örülök annak, hogy jelentéstevőként kapcsolatba léphetek majd önnel, és a jelentés egyes pontjait még részletesebb meg tudjuk tárgyalni az árnyék előadókkal egyetemben. Köszönöm még egyszer. Most pedig a végén kértük a tolmácsokat, hogy még 10 percig maradjanak körünkben köszönet nekik. Ma kemény munkát végeznek, mert nagyon erős a tempó, amelyet diktálunk, úgyhogy 10 perccel tovább dolgozni nem könnyű feladat, neki köszönet illeti őket ezért, meg a ma kifejtett teljesítményükért. Tehát üdvözlöm a European Digital Rights képviselőjét. 2002-ben alapították ezt a szervezetet, nemzetközi civil jogvédő szervezetek ernyő szervez, a magánszféra védelmében fejtik ki tevékenységét az információs társadalom körében. Köszönöm, hogy eljött körünkbe, és öné az ár szó gyakorlatilag. To... Köszönöm szépen, és megpróbálok minél gyorsabban átszaladni a prezentációmon, anélkül, hogy lehetetlenné tenném a tolmácsok feladatát. Az első szlájdot át is ugranám. Gyakorlatilag a mondandóm nagy részét elmondták már a bűncselekményi minősítéssel kapcsolatosan, az adatvédelemmel kapcsolatosan, de azért el kell mondanom, hogy ez talán az egyik legjobb dosszi, amin dolgoztam már, ami a bizottsági közleményt illeti, a parlamenti munka ütemét és lelkesedését, lelkismeretességét tekintve, illetve a tanács hozzáállását tekintve. Egy dolgot azért felvetnék, Holmeyer asszony is említette valamelyik előző panelben, az államok szerepére, és a kormányzatok szerepére kitérve, ami a hitelességünket illeti a komputer bűnözéssel szemben, nagy ellenmondást találunk az Európai Unió szakpolitikákban ebben a témában. Ezt szeretném illusztrálni, amikor a rendszerek elleni támadásokról beszélünk, például a Stuxnet esetében ez egy ország elleni támadás volt más országok részéről. Ilyenkor, ami történik, az, hogy egyre inkább nagy a veszélye annak, hogy a doménnevek és IP címek elvesznek, pedig ezek fontos szereplők az interneten, és ezt az Egyesült Államok vagy az, Egyes, az Európai Unió teritorialitásának megsértésére használják. Az Egyesült Államok eddig még nem használta ki a teoretikus joghatóságát az internetre nézve, ugyanakkor ez változik, mivel javaslatok történtek arra, hogy az IP címeket védjék, és az Egyesült Államok ezekkel az intézkedésekkel magának és magáncégeknek lehetőséget ad arra, hogy elérhetetlenné tegyenek számítástechnikai adatokat, és ez kívül áll a joghatóságukon, E, így tehát jogon kívüliségről van szó a vonatkozó egyezmény értelmében, a kiberbűnözési egyezményt egyébként az USA is aláírta, illetve megerősítette. Felmerül a kérdés, hogy mennyire fenntartható az irányelv meghatározása, hogyha az Egyesült Államok megengedi és erősíti ezeket az eljárásokat. Ez bizonytalanságot kelt az Európai Uniós állampolgárok és vállalkozások számára, és az irányelv bizonyos cselekményeket bűncselekményé nyilvánít. Például tavaly volt erre egy példa, a Mudokom domain nevet az Egyesült Államok hatóságai leállították, és megpróbáltak gyermekpornográfiával foglalkozó weblapokat is leállítani, és 84 ezer ártatlan weblapot is leállítottak gyakorlatilag ezzel bűncselekménnyel vádolva ezeket a felhasználókat. Az Európai Parlament reagált, tavaly júniusban egy állásfoglalást fogadott el az internet szabályozással kapcsolatosan. Az államoknak védenie kell az internet integritását, és nem szabad olyan intézkedéseket tennie, mint például az IP nevek és a nevek leállítása harmadik országokban. A tan- Európa Tanács miniszteri tanácsa két héttel ezelőtt támogatta ezt a megközelítést, megerősítette, és felkérte a tagállamokat, hogy védjék az internet univerzalitását, nyitottságát, stb. Az előadó feltette a kérdést, hogy ez mit jelent 2009-ben. Living and working in Spain was running a travel company. Volt egy uh, utazási iroda, amelyek kapcsolatosan, amelynek a teljes web jelenléte tűnt, ez az európai cég, aminek nem volt az USA-ban tevékenysége, és nem volt eh, itt, eh, nem is célozta meg ezt a piacot, nem volt én ambíciója. Fekete listára került az USA pénzügyminisztérium által, és eh, a domén neveit törölték, és így nem voltak e-mailjei, nem volt websájtja, nem voltak foglalásai. A közelmúltban az Egyesült Államok visszavont még egy spanyol doménnevet, mert szerzői jogsértésekkel vádolták meg az adott céget. A spanyol bíróság már ejtette ezt az ügyet, és alaptalannak ítélte, de az Egyesült Államok hatósága azt mondta, hogy ami .com-ra .netre végződik, az az Egyesült Államok joghatóságára tartozik. Az Európai Parlamenti állásfoglalás problémákat vet fel, és ezek valóban felmerülnek. A globális internet integritása egyre fontosabb kérdés, és az extraterritorialitás is felmerül. Mit tesznek ezzel kapcsolatosan más intézmények? Nem azt, amit önök gondolnának, az Európai Bizottság és a Tanács nem tiltakozott a támadásokkal szemben, sőt, lelkesen megerősítette és támogatta ezeket. Egy EU-USA e projektet indítanak arra, hogy nem csak, hogy visszavonják a neveket, hanem az IP címeket is harmadik országokban, vagyis az USA magának megadja a jogot arra, hogy alapvetően szönyegbombázást végezzen egy internet szolgáltató tekintetében bárhol az Ázsia térségben. A javaslat az Európai Bizottság Stockholm programma kapcsolatos közleményében is szerepel. A svéd elnökség során történt ez, a spanyol elnökség során a javaslat újból felmerült, és az EU kül ügyminiszterei 2009-ben elfogadták a javaslat, kifejezetten beszél az IP e, e, e címek és a lapok leállítására Európán kívül, ezek kívül esnek az európai joghatóságon, és az ilyen bűncselekmények az irányelv meghatározása szerint ez alapján olyan helyzetben vagyunk, hogy az EU jogköröket von magához jogszerűtlenül, joghatóságán kívül, és büntetőjogi szankciókat irányoz elő ezekkel a cselekményekkel kapcsolatosan. Különösen, de nem csak az online content miatt, nagyon fontos az Európai Parlament számára, hogy újból megállapítsa az a joghatóságát az ilyen ügyekben, az internetes infrastruktúrával kapcsolatosan. Az is kiderült, hogy a tavalyi internet szabályozási állásfoglalás igen megalapozott volt, és megvan az a veszélye, hogy az a veszély, hogy a globális internet integritása sérül, az európai üzletek, vállalkozások számára sem jelentkezik jogi biztonság, és a saját szolgáltatójukkal, saját államukkal kapcsolatosan, illetve harmadik országok kormányával kapcsolatosan bizonytalanságok merülnek fel, és a domain név kapcsán is bizonytalanságokkal néznek szembe a vállalkozások, stb. Említették már korábban az irányelv jelenlegi formájával kapcsolatos problémákat, meg kell védeni az információs infrastruktúrákat, de azt nem tehetjük, hogy azt mondjuk, hogy amit ők csinálnak, az nem jó, amit mi csinálunk, az jó, hogyha ugyanazt csináljuk, mint ők. Köszönöm. So, jetzt darf ich erstmal ein herzliches Dankeschön. Na, akkor köszönöm szépen mindazoknak, akik kibírták, a, nem csak ugye végig, végülték, hanem észszerű, okos vitát is folytattak, és köszönet az előadóknak. Nagyon hálásak volnánk, hogyha nem csak írásban megkapnánk az előadásaikat, részben le is adták már egyébként, hanem adnának tájékoztatást munkájukról, hogy ezt tanulmányozni tudjuk, és továbbra is rendelkezésre állnának, hogy írásban kérdéseket feltehessünk önöknek. Előadóként, árnyék előadók biztosan fordulnak majd önökhöz, és hát nagyon izgalmas vita áll előttünk a jövőben. Örülök annak is, hogy ilyen sokan körünkben maradtak, a tolmácsoknak is köszönet, hogy végig itt voltak, fők meg őket, hogy bírták szusszal, és mindenkinek kellemes estét kívánok.